Guten Morgen, wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Folytatjuk a megbeszélést. Ma a bizottság mentesítése a téma. Üdvözlöm a költségvetésért felelős biztos Tinger urat. Celler kolléga az előadó, ma bemutatjuk a jelentést, és mindjárt meg is adom a szót Celler kollégának. Hajrá! Köszönöm szépen. Hát ez igazán tényleg gyors volt. És Öttinger eh, biztos úr, kedves eh, kollégák, hosszas előkészületek után, meghallgatások után eh, biztosokat, főigazgatókat hallgattunk meg, tárgyalásokat folytattunk parlamenti és bizottsági munkatársakkal is. Most végül is a 2015-ös mentesítéssel kapcsolatos jelentést elő tudjuk terjeszteni. Megkapták lefordítva az összes nyelvre, a dokumentációban benne van, és számomra fontos, hogy mindenek előtt négy kollégának mondjak köszönetet. Ilász Kocurak és a fra- székhívó úr és az én parlamenti asszisztensem Reichel úr, akik sokat dolgoztak ezen a jelentésen. Ebben a formában csak csapatmunka eredménye lehet ez. A jelentés a részletekről már többször tárgyaltunk itt a szakbizottságban. Egy néhány pontot szeretnék mindösszesen kiragadni, amelyek 2015 kapcsán és a mentesítési jelentés kapcsán megemlítendők. Hogyha a 2015-ös mentesítést nézzük meg, akkor ugye a legutóbbi múlttal foglalkozunk, ott számolunk el, és a 2015-ös költségvetés évből kiindulva természetesen eh, megfelelő kapaszkodókat eh, keresünk arra, hogy az aktuális vitában hogyan folytassuk a munkánkat, és a, fontos ez a jövőre tekintve is, ezt akarom ezzel mondani, hogyan tudjuk hatékonyabban, jobban alakítani a költségvetésünket, ugyanis nagyságrendjeiben az európai költségvetés finanszírozása az az adófizetők pénzéből történik, amit a tagállamokon keresztül juttatnak el hozzánk ki részt, ami 2015-ben feltűnt. Ez az új bizottság első költségvetési éve volt. Hát közben persze már nem új ez a bizottság, három éves majdnem, két és fél éves, de hát eh, teljes mértékben felel ezért a költségvetésért immár 2015-ben és az azt követő években is <clears throat> különböző stratégiákat, célkitűzéseket, projekteket fogalmaznak meg, ezeket látjuk, amelyek mindenképpen szinkronizációt igényelnek. Az első megjegyzés és kijelentés, amit itt szeretnénk tenni, az az, hogyha itt a félidős mérlegről beszélünk, a több éves pénzügyi keretből, akkor látni kell, hogy szükség van az egyes költségvetési stratégiák szinkronjára, és európai szinten itt projektekről, tervekről beszélünk, és ezen el kell gondolkodni. Vagyis a 7 éves pénzügyi keretről beszélve, és a parlament és a bizottság öt éves keretét figyelembe véve, mm, ami egy ciklust jelent, akkor tíz éves tervezési ciklusból tudunk kiindulni, és itt van az EU 2020-as stratégia is, de nem feltétlenül ennek kell eleget tenni, hanem az új bizottság prioritásait kell alátámasztani. Arra reagálni kell a mindenkori válságokra is természetesen, tehát a 2020-as időszakban itt összhangba kéne hozni ezeket a különböző tervezési síneket, és olyan finanszírozási célokat kell kialakítani, amelyekhez rugalmasan tud alkalmazkodni a gyakorlat végrehajtás során a bizottság. Melyek azok az intézkedések, amelyekre javaslatot teszünk már több egyszer, elgén gondolkodni a gördülő költségvetés készítése, az öt éves horizontot figyelembe véve van erre talán lehetőség. Végig kéne gondolni, hogy a politikai szükségszerűségekre hogyan tudunk reagálni, ahelyett, hogy fix költségvetési periódusokat határozunk meg, a tagállamokat, a bizottságot pedig felszólítjuk arra, hogy az EU támogatásokat meg kéne nézni, és milyen eredményeket kívánunk a támogatásokkal konkrétan elérni. Éppen most látjuk gyakran, hogy az előzetes finanszírozásra került sor, előleg kifizetésekre még hozzá oly módon, ahogy módosították az irányelveket és rendeleket is, anélkül, hogy igazából látnánk, hogy az előleg kifizetéséhez hozzárendelték a szükséges célokat, vagy hogy el lehet -e élni a kijelölt célokat ezekkel az előlegekkel. Egy további pont, tudom, hogy igencsak vitatott ez a bizottsága folytatott tárgyalásaink során, de azért mégiscsak rámutatnék erre. Itt az úgynevezett árnyék költségvetésekkel találkozunk. Mit is értünk egy ilyen árnyék költségvetés alatt? Számos pénzügyi mechanizmus van, ami nem közvetlen az EU költségvetésből kerül finanszírozásra. Így például az Európai finanszírozási stabilitási mechanizmus, az egység, az európai beruházási alap, az európai stratégiai beruházási alap, és folytatni lehetne még ezeket. Az ESM is ide tartozik, ezek csak közvetve esnek az Európai Parlament ellenőrzése alá, vagy egyáltalán nem tud az e felett ellenőrző gyakorolni a parlament. Azt javasoljuk itt, hogy a jövőben a finanszírozási szabályokat egységesebben kezeljük, hogy a szükséges transzparencia rendelkezésre álljon, a stratégiai beruházási alapok, a facilitások, a és egyéb eszközök, amelyek a makrofinanszírozásban működnek. Itt ebben az összefüggésben rendkívül üdvözlöm, hogy Ötinger biztos úr már ígértetett arra, hogy a vita során majd e, ezeket az annyi költségvetéseket közelebb hozzák, sőt integrálják is az EU költségvetésébe. A pénzügyi gazdálkodást és tekintve el kell, hogy mondjam, és a költségvetési gazdálkodást is küzdeni kellett az úgynevezett backloggal, ami azt jelenti, hogy voltak maradványfinanszírozások, mit is jelent ez, azt jelenti, hogy az előző támogatási időszakból még terhelték kifizetések, megkésett kifizetések a mostani költségvetést, aminek az a következménye is lehet, hogy a jövőbeli kohéziós politika kapcsán bizony az új támogatási periódusra szánt források végül is a mostani időszak végén létrehoznak ilyen fizetési maradványokat, amiket majd ez, amihol áthúzódik ez a kifizetés. Öt államnál jelentkezik a strukturális alapok esetében Csehország, Spanyolország, Olaszország, Lengyelország és Románia, ahol ez az áthúzódó kifizetés jelen volt. Aztán azt is láthattuk, hogy 2015-ben ez már a második éve volt az új támogatási ciklusnak, és a második évben a nemzeti hatóságok, igazgatási hatóságoknak még a 20%-át sem nevezték meg, ami azt jelenti, hogy 2014 és 2020 között ez a késedelem még nagyobb lehet, mint az előző időszakban. Vagyis felszólítjuk az Európai Bizottságot, mindenek előtt pedig a tagállamokat, hogy tegyenek eleget a meglévő kötelezettségnek építsék le az ilyen áthúzódó kifizetéseket, és a forrás sokat idő arányosan helyezzék el, és a kohéziós politikában vegyék figyelembe jobban az időkereteket az előirányzatok felhasználása során. Itt érdemes egyébként hosszú távú cashflow prognózisokat is alkalmazni, hogy a tervezési biztonság jelen legyen, és mindenek előtt a tagállamok tudnak itt lépni, mert itt közös forrásgazdálkodás folyik, és az abszorciós rátákat a tagállamoknál mindenek előtt az eszi esetében erősíteni kell. Hát egyébként 2015-ben az e- források csak 25%-át fizették ki, az érintetteknek. Itt megint csak a közös forrásgazdálkodásról beszélünk. A ki nem fizetett források 80%-a 5 tagállamra korlátozódott, csak Olaszország esetében 45%-at ér el a források aránya. Vagyis azt gondolom ezen dolgoznunk kell még, hogy ezek a pénzügyi eszközök azokat a célokat szolgálják, amelyekre kitalálták őket, tehát a kis és középvállalatok támogatása lenne a cél, hogy a növekedés és a foglalkoztatás erősödjön a kohéziós politikán keresztül is tudjuk ezt támogatni, ne pedig bankokba helyezzük el a pénzeket, amelyek a mérlegüket javítják ezekkel. Megbízhatósági nyilatkozat, gazdálkodási és mérlegek, itt a tagállami adatok megbízhatósága a téma, ezt mindenképpen javítani kell, pillanatnyilag úgy látjuk. Azt hiszük egyébként, hogy az Európai Bizottság a mm, helyesbítési mechanizmusok hatását túlbecsüli, inkább ellemezni kellene a hibákat, és ne pontatlan prognózisokból induljunk ki a korrektúrák során. Aztán mi van még itt a költségvetés eredményi alapján felszólítjuk a bizottságot, hogy eh, a mérlegeket gyorsan készítsék el, hogy a számvőszék az éves jelentés során ezt már figyelembe tudja venni. Az Európa 20 as stratégia és fontos ebben az összefüggésben. Jól emlékszem még, hogy mindenki erről beszélt 4-5 éve. Most már ritkábban beszélünk erről. Vagyis el kell, hogy mondjam, az Európa 20 stratégia és a több éves pénzügyi keret, illetve a politika prioritások közötti összefüggéseket világosabbá kell tenni, jobban összhangba kell hozni, és ennek megfelelően kifelé ezt így is kell elmagyarázni, input, output, eredmény, stb. ezeket a fogalmakat egységesen kéne alkalmazni. A bevételeknél azt gondolom, hogy biztosítani kell, hogy a tagállamok a vám bevételeket korrekt módon közöljék, és a GDP számait is pontosan kell közölni, és az eltéréseket csökkenteni kell a különböző mód, számítási módok között. Aztán a jelentésükben foglalkozunk még a legutóbbi mentesítés pontjaival is, hogy mennyiben tettek ezeknek eleget utána pedig az egyes fejezetek következnek, növekedés és foglalkoztatás, kohézió, közös agrárpolitika Európa a világban, migrációs biztonság, igazgatás Európa a világban, természetesen egy globális Európa cím alatt természetes, hogy azt követeljük, hogy a megfelelő fenntartásokat közöljük. Itt egy differenciált megközelítésre van szükség, mert mint láthattuk a belső audit során az afrikai békefacilitás kapcsán, hogy Ilyen módon jutunk eredményekhez arra vonatkozóan, hogy ezek az eszközök mennyire hatékonyak, ezért ne csak általános fenntartásokról beszéljünk, de az afrikai békefacilitás és annak a hatékonysága bennünket foglalkoztatni fog még. Ennyit tudok az elején elmondani, a jelentés megszületett rendelkezésre áll, örülök a további vitának annak is, amit majd a kollégáim elmondanak, és az árnyék előadók is nyilván hozzáfűznek egyes dolgokat, módosítók is lesznek, ezek majd megérkeznek egy első bemutató során. Minden esetre örültem annak, hogy a kollégák, akik a többi frakcióból jelen voltak és dolgoztak ezen az anyagon, végül is a tervezetet így többé-kevésbé el tudták fogadni, és hát ilyen módon a bizottsággal is csak kisebb véleménykülönbségeink vannak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen saját perspektívámból tudom, hogy mennyi munkát jelent egy ilyen jelentés, ezért köszönöm a fáradtságot, és hogy felsorolta itt a 2015-ös költségvetéssel kapcsolatos pontokat. Jöttinger biztos úr, elnök asszony Celler képviselő úr, képviselő urak és hölgyek. Miután ha a harmadik tervezetet részletesen elolvastam az elmúlt napokban, mindenképpen nagyra becsülöm ezt a munkát, a minőségét a munkának, a dimenzióját, is köszönöm szépen Celler úrnak és csapatának az elvégzett munkát. De hát Köszönöm az árnyék előadók, vagy a többi képviselő munkáját is, róluk is beszélni kell. Látjuk, hogy milyen széles körűek ezek a témák. E, e, itt e, a többi biztossal is részletesen foglalkoztak, amikor készült ez a jelentés, most megmutatkoznak az írás eredményei ennek a részletes munkának. Ez teljes mértékben tükrözi ezt a komplex és bonyolult karaktert, amelyel körül írhatjuk az európai költségvetést, illetve a költségvetés kiegészíti költségvetéseit is ha megnézem Celler képviselő prioritásait, és sehol sem látok egy általános ellentmondást a bizottság részéről, az ön javaslatai, elvárásai, nálunk mindenképpen nyitott fülekre találnak, és mindenképpen támogatjuk, és egyet is értünk azzal, amit mond. Egy sor várakozást, elvárást közöl velünk. Ez azt jelenti, hogy házi feladatokat kell elvégeznie a bizottságnak, ön határidőket is megjelölt, amiket be is tartunk, és éppen ezért a mentesítés után, az eljárás után, mert a parlamentben egy néhány héten belül ennek a folyamatnak vége, és akkor nagyon konkrétan kitérünk az ön elvárásaira és határidejeire és be fogjuk tartani ezeket a reagálásainkkal. Most pedig a prioritásokra szeretnék röviden kitérni, amiket hallottunk Celler kollégától. A futamidő az egyik. Hát a parlamenti mandátum egyébként nagyjából egyezik, ahogy mi képzeljük a, a bizottság mandátumát is. Vegyük például az Európa 2020-at, ami egy fontos koncepció, egy vízió, még a második Barózó bizottságon alapul, most a Juncker bizottság tíz prioritást említ. Most azt tudom felkínálni, hogy azt a kérdés, hogy a következő pénzügyi keret milyen hosszú legyen valójában, mondjuk induljunk ki, hogy 2020-21 január 1-ével, 2021 január 1 indulna ez, de még nem végleges, hogy 5 vagy 7 éves legyen ez a keret, és azt javaslom, hogy a második fél évben erről tárgyaljunk, miközben nyitva hagyjuk tényleg a megoldás lehetőségét. És a bizottságnál is vannak érvek, ezt el kell, hogy mondjam. Ezek az érvek a rövidítés mellett lennének, akár még az öt éves periódusban is kiindulhatunk a Brexit, a transformáció és egyéb pontok felvethetők. Erre a pontra majd szívesen visszatérünk a tárgyalások során az érintett képviselőkkel mondjuk kora ősszel látjuk ennek az aktualitását, amikor az Európai Bizottság ebben véleményt alkotott. A másik pedig a járulékos költségvetés. Ez a rugalmassággal is összefügg, de hát másrészt persze a költségvetés átláthatóságát ez nem, nem, ez nem segíti feltétlenül. Tehát, hogyha január 1 megvan egy költségvetés, a az jó dolog, mert ellenkező esetben a jelentést nem olyan könnyű elkészíteni, tehát a rugalmasság lehet jó, üdvözlendő részben, viszont az átláthatóságot csökkenti, mert az elhatárolás kérdései nem olyan világosak, és azért az erősíteni kell az átjárhatóságot, a rugalmasságot persze, de egy általánosan gördülő költségvetés az összes tételt tekintve, hát nem feltétlenül lehet ez érdeke a parlamentnek sem, és az önök kontroll hatásköreinek sem, véleményem szerint. Európa 2020 Juncker bizottság, ez két külön program, de hát nem jelentenek ellentmondást Látni fogják sokan, hogy ami a tíz prioritásban szerepel a juncker bizottság oldaláról, és amit font, hát emiatt aztán fontosnak is tekintenek, most azért ez tükröződik az Európa 2020-ban is, Végül is új megközelítésekről van szó, de a bázis, a versenyképesség, a szolidaritás, mint általános cél, a munkanélküliséggel szembeni fellépés, a régiók közelítése, felzárkóztatását, ezek állandó hosszú távú célok és ezek túllépnek egy-egy bizottság prioritásainál. Említette még az árnyék költségvetések témáját, és nincs ezzel bajom ezzel a fogalommal az árnyék, de hát azért jobb a kiegészítő, vagy mellék, vagy járulékos költségvetés kifejezés mi is általában a problémánk ebben. De hát ha az árnyék költségvetésről beszélünk, korábbi életemben én ezt úgy értettem, hogy lehetőség volt további hitelek felvételére az árnyék költségvetéseket. Tehát a nemzeti regionális kormányok szívesen alkalmaznak árnyék költségvetést, hogy plusz feladatokat plusz hitelekkel finanszírozzanak. Tehát, hogy, mert erre gondolunk az árnyék költségvetés szó használata esetén, hát a mi kiegészítő járulékos költségvetéseik mást jelentenek szerintem. Egyébként pedig Európa költségvetés, ahol a kiadások, bevételek vannak, itt, és nem lehet hiteleket csinálni, ezt tudjuk, és nem így, egyáltalán nem ilyen szerkezetű a költségvetésünk. Ami pedig az 1,2%-ot illeti valamikor az volt, most 1% van. Persze, ezt most a bevételeknél, kiadásoknál nyomon lehet követni, ez egy restriktív eszköz, de hát ez az európai költségvetési jog pillanatnyilag az Európai Tanács határozta ezt meg, a tanács és a parlament ez alapján hoz létre egy több éves keretet. Ezt nekünk be kell tartani, nem tettünk más. Azt megállapíthatjuk, hogy az elmúlt években, és így lesz a következő egy pár évben is, és jelenleg is így van ez, hogy új feladatok, új kihívások jelentkeznek. Az összes téma, itt a migráció példa, menekültügyi feladatok, administratív segítség érintett országok számára, Görögország, Bulgária, Olaszország esetében, említhetünk Spanyolországot is, és láthatjuk a fejlesztési támogatásokat a szomszédos régiókban, hogy 2025-ig csökkenteni tudjuk a menek menekülés okait. Aztán a migrációs, integrációs feladatok, az érintett országok támogatása például, ez egy új európai feladatot is jelent, ahol világos, hogy van egy európai többletérték. Ez majd a következő években, 2018-ban, az itteni költségvetésekben, de 2020-2021-ben is, amikor a keretről beszélünk, fontos pont lesz majd, ha ezt látjuk majd, hogy itt, amikor a feladatokat végrehajtjuk, ahhoz kiadásokra is szükség van, több milliárdos. Mi a költségvetésben 6 milliárdot határoztunk meg, és hát biztos inkább növekvő lesz ez a tendencia, és nem csökkenő. Akkor bizony az 1 százalékot, vagy 1,2 százalékot is be kellett tartani. Ez egy további kérdés. Mert ha betartjuk, akkor az új feladatokat, hosszú távú programok, kárra tudjuk finanszírozni majd például agrárpolitik vagy kohéziós alapok, de azért ettől óvnék, mert uh, itt a parlamentben, az Európai Unióban ez hasadást idézne elő, hogyha az átcsoportosítást a kohéziós programokból és a mezőgazdasági programokból hajtjuk végre a migrációs területre. Mert ez oda vezethetne, hogy végül is néhányan azt gondolják majd, hogy a menekültek nem ugyanolyan prioritást jelentenek valamennyi tagállam számára, hanem arról van szó, hogy vannak közvetlenül érintett ország a földközi tenger mentén, vagy vannak olyanok, ahol nemzeti szinten olyan a jog, hogy befogadják a menekülteket és migránsokat. Tehát, hogy egy ilyen potenciális hasadás ne jöjjön létre, inkább alkalmazzuk ezeket a kiegészítő költségvetéseket és eszközöket, mint sem a költségvetésbe beépíteni ezt a veszélyt, amiről beszéltem. De igaza van abban, hogy dolgoznunk kell ezen például, hogy az olyan megállapodásokat, mint Törökországon, vagy más kiadásokat a migrációra a több éves pénzügyi keretbe helyezzük el, vagyis hát ezek a költségvetés részei legyenek, és akkor a parlament ellenőrzése alá esnek majd ezek a területek is, és nem folyamatosan párhuzamos költségvetéseken keresztül finanszírozni. Vannak aztán más eszközök, források is, a, itt a Juncker az FC, Juncker terv, az FC például, ami nem a költségvetés része, ezt értékelni fogjuk. Költség-haszonelemzést fogunk végezni konkrét kalkulációkkal, és ez alapján magunkat, meg önöket is meg tudjuk talán győzni, hogy ez az eszköz hatékony-e. Ezt először még meg kell vizsgálni, mert így tudjuk a céljainkat elérni. Költségvetési keret kiaknázása egy további téma. Valóban ez önmagában nagyon meglepő. A tanács, a tagországok, a struktúrális alapoknál, kohéziós alapoknál több eszközöket kérnek, viszont nem aknázzák ki. És mi bizottságként ott, ahol a tagországok vagy a régiók administratív segítséget kérnek tőlünk, tudjuk ezt megadni, illetve támogatni őket a rendelkezésre bocsátott eszközök kiaknázásában segíteni őket. Látjuk eh, ennél a témánál, hogy eh, mennyire más az adminisztratív kapacitás, a menedzsmentbeli kompetencia, a különböző minőség eh, az adminisztrációkban, a régiók, illetve a tagországok szintjén. Hát, amiért panaszkodunk, ez egy dolog, viszont a partnerség hosszú távú feladata az, hogy a tagországok adminisztrációt javítsa, létrejött erre egy task force, task force is, már három évvel ezelőtt felállítottuk ezt a task force-ot, és minden érdekelt régió számára fontos és lehívható ez a segítség. Ami a pénzügyi eszközöket illeti, ezekre visszatérnénk, illetve ezek hatására. konzekvens jelentés készítési folyamatot indítottunk el arról, hogy kiderítsük, a pénzügyi eszközök milyen módon fejtenek ki váltó hatást, és ezt alá szerettük volna támasztani. A jövőben a kohéziós alapoknál ez meghatározó szerepet fog betölteni. A második pont a governance volt a bizottságnál, ez volt a célunk az éves jelentésben, a teljesítménymérleg megvonásakor a saját jelentési folyamatainkat is optimizálni, átláthatóbbá szeretnénk tenni, ami pedig a belső audit folyamatokat illeti, illetve a kockázati összeget illeti, jelenleg a saját költségvetési ismereteinket bővíteni, illetve optimalizálni. Az előttem szóló a költségvetés teljesítményorientált költségvetés témájáról beszélt, mint új eszközről. Én ezt a témát tovább szeretném vinni. A performance kérdése a mi költségvetési programjainkban is nagyon fontos a teljesítmény kérdése, és én még egyet tovább lépnék. Minden egyes euró, amit javaslunk, és eh, amit elköltünk, minden egyes euró esetében többletértéket szeretnénk teremteni, és ezt be kell tudni bizonyítani. A szubszidiaritás előtt fontosnak tartom, de úgy érzem, hogy számos olyan feladat van, amelyeket jobban és hatékonyabban lehet európai szinten megvalósítani. Ami a következő költségvetési keretet e, illeti, a hozzáadott értéknek e, jelentős teret szeretnék biztosítani. Ott, ahol több e, költséget javaslunk, új programokat, illetve új programokat teszünk európai szintre, fontos, hogy itt többletérték jelenjen meg a tagországok számára. Ami a hiba arányt illeti, itt 2015-ben a számbevőszék pozitívan értékelte a 3,8%-ot, és ez olyan irányba mutat, ami megfelelő és kívánatos. Úgy érezzük, hogy a jelentés, amelyről a bizottság ma e, egyeztet, illetve e, ma kerül majd elfogadásra ez a jelentés, Önök kérték ezt a jelentést a hibák okairól, a javítás lehetőségeiről. Ezt a jelentést ma fogjuk elfogadni, és hamarosan bemutatjuk önöknek. Az egyik végkövetkeztetés az, hogy nem több ellenőrzésre, hanem jobb ellenőrzésekre van szükség, és ez egyetlen ellenőrzés keretében is megvalósulhat. Tehát fontosnak tartom, hogy az ellenőrzések minőségét javítsuk, viszont nem szeretnénk növelni az ellenőrzések számát. Ami az ellenőrzések arányosságát illeti, ez is nagyon fontos, illetve a kettős ellenőrzések elkerülése. Mivel az európai költségvetésben nagyon sok programot több éven keresztül finanszíroznak, éppen ezért a, végső rizikó nagyon fontos a költségvetés számára. Ez talán még fontosabb, mint a az egyetlen évre lebontott arány, hiszen a végső kockázat csak a program lezárta után derül ki, egy adott projekt lezárulása után, és a arány csak ezt követően. Ami a programok több éves lebonyolítását illeti, a 0,8% és 3% közötti arányt illetően, úgy érzem, hogy arányt illetően jó úton járunk. Az egyszerűsítés egy nagyon fontos kulcselem A legutóbbi alkalommal, amikor találkoztunk, akkor elmondtam ennek előnyeit, de a veszélyeit is. A költségvetési rendelet átdolgozásával lehetőségünk lesz arra, hogy a bizottság egyszerűsítési javaslatairól konkrét vitát folytassunk. Én eltökélem magam. Emellett számos programnál lehetőség van a további egyszerűsítésre, viszont mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az egyszerűsítés ne vezethessen visszaélésekhez. Tehát ezzel a költségvetési erősök betartása nehezülne meg, az ellenőrzésekkel is. Tisztelt képviselők, a jelentésben nagyon konstruktív megközelítést érzékelek. Köszönöm szépen eh, azt a megelőlegezett bizalmat, amit eh, a mentesítés kapcsán nekünk megszavaztak. Követeléseiket, kéréseiket komolyan fogok venni, és az év során eh, határidőn belül visszatérünk még ehhez a szervhez. Köszönöm elnök, köszönöm, köszönöm szépen. Köszönjük szépen, hogy eljött a mai ülésünkre. Eh, konkrét az életünk, fontos, hogy olyan eh, konkrét eh, vállalásokat tett. Köszönjük ezeket, ami az együttműködést illeti. Szintén azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy költségvetés megvalósítását tovább javítsuk, hiszen régi problémákat húzunk magunk után, különösen az őségi problémák adnak okot aggodalomra, hogy ezeket a problémákat nem fogjuk tudni kiküszöbölni. Strász kolléga kap először szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Celer jelentéstevővel már több találkozót is folytattunk, és a legutóbbi Strasburgi ülésünkön már ismertük a szövegtervezetet, és ma azt szerettem volna mondani, hogy a javaslatot nagyon jó anyagnak, átfogó anyagnak tartom, és minden, aminek itt helye van, megemlítésre kerül, és Öttinger eh, biztos nyilatkozatát is eh, üdvözöljük. Ötinger biztosnak köszönetet szeretnénk mondani megjegyzéseiért. Elnézést, hogy háttal, hátat fordítok önnek, de ez egy furcsa kialakítású terem. Elnézést. Az egyetlen, amit mondani szeretnék a frakcióm nevében, a következő. Van egy olyan pont, amit mi szeretnénk jobban kihangsúlyozni. Még pedig az a tény, hogy a számvevőszék már évek óta utal arra, hogy a megosztott eszközkezelésnél, és ez 80 százaléka az EU költségvetésének, tehát itt az esetleges hibáknál a bizottságnak felelőssége van, de másrészt a tagországok is felelősek ezért. A számvőszék ezt már évek óta mondogatja, évek óta hangoztatja azt, hogy a tagországok sok esetben tudták azt, hogy bizonyos kifizetések nem felelnek meg a szabályoknak, illetve nem szabadott volna őket kifizetni. Azt gondolom, ez egy nagyon értékes megállapítás, fontos megállapítás, különösen a kokogú számára. Természetesen, mielőtt a, a számvevőszék ilyen jellegű nyilatkozatokat tett a kokobunál a korábbi mentesítésekkor, feltettük azt a kérdést, hogy a tagországokat hogyan tudjuk jobban felelősségre vonni a megosztott eszközkezelésnél. A korábbi kollégánk a Mulner a liberálisok képviseletében jelentéstevője volt a mentesítésnek, és ebben az összefüggésben a Költségvetési Szakbizottságban is jelentéstevő volt. Ők ajánlást fogalmaztak meg a tagországoknak arra, hogy szólítsák fel a pénzügyminisztert, és garantálták azt, hogy voltak ellenőrzések, illetve nagyon fontos, hogy a megfelelő ellenőrzési eszközöket is létrehoztuk. És a könyvvizsgálónk megfelelő ellenőrzéseket tudtak végezni. És ebben a nyilatkozatban a miniszterek azt garantálják, hogy tulajdonképpen az ellenzősekkel elvégezték házi feladataikat. A főigazgatók is ezt teszik a, bizottságban, amikor egy olyan dokumentumot készítenek, amelyben meghatározzák erősségeiket és gyenge pontjaikat. Tudjuk, hogy az összes tagország, tagországok különböző okok miatt nem akartak kitérni erre a részre. Ennek vannak néha jó okai is. A szövetségi tartományok azt mondták, hogy a pénzügyminiszterek nem vállalhatnak felelősséget a tartományokért, a spanyol miniszter pedig nem vállalhat a Galíciáért, Katalóniáért, illetve Baszkföldért, más autonóm területekért. Németországban a um, tartományok uh, léteznek, Belgiumban ugye a három régió, három különböző nyelvű terület, és itt ez a feladat nehéz. Nem gondolom azonban, hogy ez annyira fontos lenne, hogyha egy tartomány ellen az Európai Bíróság előtt eljárást indítunk, olyan hibák miatt, amelyek a regionális egységeknek következnek be, akkor ilyen esetekben az egész országnak, a teljes tagországnak kell bíróság elé állnia. Ennek például, például Flandriáról van szó, de ez önmagában nem meggyőző ér. Svédország, Dánia, is úgy Királyság, és még egy negyedik tagország van, amelyek részben reagáltak erre a követelésre. Általában véve azonban halott ez a dolog, a tagországok nem mozdulnak el. Éppen ezért arra használnám fel a mentesítés, hogy bizonyos módosítókat fogalmazzak meg. Van néhány kérdésem a biztoshoz. Ő viszonylag új biztos ismeri -e ezt a problematikát, ez az első kérdésem, a második kérdésem pedig, hogy milyen módszereket tervez a bizottság kidolgozni annak érdekében, hogy a tagországok felelősségét megerősítse ezen a téren, illetve hogy a tagországokat arra bírja rá az olyan esetekben, amelyekről tudtak, de tudomást szerezhettek arról, hogy bizonyos kifizetéseket nem szabadott volna megvalósítani, illetve több ellenőrzésre lett volna szükség. Ezekben az esetekben a tagországokat hogyan lehet rábírni arra, hogy több felelősséget vállaljanak? Tudom, hogy a miniszterek tanácsa döntős szerepet játszik mindenben, de a bizottság, mint a költségvetés megvalósításáért felelős szerv, szintén megjelenik itt, illetve a csalás elleni küzdelemben is fontos szerepet játszik. Mert úgy érzem, hogy a biztos, illetve a bizottság még néhány gondolatot megfogalmazhatna ezzel kapcsolatban és ebből inspirálódok még a további módosítókat. illetve az a legtöbb megjegyzésem, nagyon fontos, hogy ebben az anyagban előre lépjünk. Ayala Szender kolléganőm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az önök engedélyével, a kollégám engedélyével, aki a bizottság, az közlekedési bizottságban van, melyik egy időpontban van, az ő nevében fogok felszólalni, nem érkezett meg időben, tehát átveszem én a szót. Először is eh, gratulálnék Zeller kollégának a jelentés miatt. Nagyon kiegyensúlyozott, eh, amelyik kiemeli a problémákat, amelyeket már korábban tapasztaltunk, és nagyon jó, hogy ezeket még egyszer kihangsúlyozza, mert ezek olyan dolgok, amik magunk előtt görgetünk a múltból, nem találjuk meg ezeknek a megoldását, és ezért nagyon fontos, hogy ezeket hangsúlyozzuk ki, meg kéne találni a számvevőszékkel a megoldást, Ugyanakkor örülök annak, hogy rámutat arra, hogy vannak kérdések, amelyekre nincs még megoldás, ezekre javasol megoldásokat. Úgy gondolom, hogy a tagállamok többsége a az eszközváltás miatt, amit tapasztaltunk az utóbbi időszakokban, új 2014-es, 2020-as időszak, időszakban nem mindenki tudott megfelelően alkalmazkodott, nehézségek voltak, a technikai támogatás az jól működött, meg kellett erősíteni olyan országokban is, amelyik régek a tagjai az Európai Uniónak, nevezetesen például az én országom is, ahol nagyon nehezen tudtak alkalmazkodni, egyrészt mert a válság és nehézségeket okozott, költségvetési nyírbálások voltak az országon belül, másrészt további igények születtek ebben a kontextusban. Biztos úrnak meg szeretném köszönni a nyitottságát, eh, hogy eh, új javaslatokat tett, lehetőség nyílik arra, hogy új szemekkel rá tekintsünk az új javaslatokra. Öttinger urat kérdezném a 84-es és 112 2022-esben ott egy olyan javaslatot ismétel, amit már tavaly megtettünk, nevezetesen az európai szemeszter gyakorlat, egy blame and shame, egy, egy, egy, egy közös gyakorlat, ahol kiemeljük a fontosabb szerepeket, az segíthet nekünk a mentesítési folyamatokban az, hogy azonosítjuk bizonyos javaslatokat, amelyek eh, nem kaptak megfelelő hangsúlyt, nem kaptak megfelelő kiemelés. Az európai eh, szemeszter az nem fogadja el részben a mi javaslatainkat, eh, és talán így közelebb tudunk kerülni egymáshoz. Az új szemeszter kapcsolatosan önök tudják, hogy vagyunk, van néhány olyan tagállam, amelyik azt a szégyen görgeti maga előtt, hogy túlságosan magas a költségvetési deficit, és ezért ennek ellenére nem tudja az összes pénzügyi forrást felhasználni, nagyon sok pénz blokkolva van nagyon sokszor egyes önkormányzatok nem tudják felhasználni a forrásokat, és miközben nehézségekkel szembesülnek. A kérdésem az az, az hogyan lehet elérni az, hogy a mentesítés és a szemeszter két rendszere hogyan tud egymásnak segíteni, egymást kiegészíteni? Európában, Európát az Egyesült Államok mindig emiatt kritizálja, és én úgy gondolom, hogy a mentesítés folyamatán ezen lehetne javítani, és a Zeller kollégával tudnánk dolgozni azon, hogy javítjunk például késések, ellenőrzési problémák eh, és egyéb hibák úgy gondolom, hogy a túl túl magas költségvetés miatt ezen lehet javítani. Ami a sürgősségi feladatokat illeti, egyetértek, migráció és egyéb feladatok, ezek új feladatok, amelyek egyrészt sürgősek is, másrészt nagyobb költségvetési odafigyelést igényelnek. A megoldás viszont, amit keresünk, legalábbis Spanyolország Ból azt látjuk, hogy leveszük az egyikről a ruhát, és ráteszük egy másikra. A kohéziós politikát az agrárpolitikát megnyírbáljuk, mert azért ezt a kettőt, mert ezekből vonjuk le a legnagyobb összegeket, és egy negatív üzenetet küldünk, amelyel azt mondjuk, hogy az új migrációs feladatokhoz új költségvetési erőforrásokat fogunk áthelyezni, de mivel végesek a források, senki nem veszi ezt figyelemben, kivéve Monti urat, Isten tartsa meg abban a helyzetben, az emberek azt hallják, hogy a kohéziós politikai meg, politikán vannak megnyitválások és az agrárpolitikák, és ez elősegíti a populizmust. Európában ugyanis félnek ettől a helyzettől, tízezer eurót adunk fejenként az újonnan beérkezőknek, ugyanakkor azt látjuk, hogy más oldalon hiány nem megfelelőek a nyugdíjak, megnyírbáljuk a különböző például munkanélküliségi segélyeket, és ezért szeretném meghallgatni, hogy ön hogy tudja, hogy gondolja, hogy el fogjuk látni az új feladatokat, ugyanakkor nem fogjuk megnyírbálni a, az európai lakosságot, amelyik egy 8 éves válságidőszakon van túl. Úgy gondolom, hogy a szemvevőszék is jó ötletekkel állt elő, de bizony meg kell jelölni egy hierarchiát, hogy ki az, aki fogja alkalmazni az auditnak az eredményeit. Tudom, hogy ez egy rendkívül fontos feladat. Léder úrral már beszéltünk önök, és úgy gondolom a magunk részéről mi nagyon sokat tudnánk segíteni. Ne fárasszuk a, azokat a, a polgárokat, akik kapnak egy segélyt az Európai Uniótól, és ugyanakkor folyamatosan eh, az auditok és az ellenőrzések olyan súlyos terhet rónak rá, amely keledeginítik, és az végül is meggondolja kétszer az állampolgár, hogy eh, segítségért fordul vagy sem. Aztán a végső kockázat. Egyetértek önnel, én ezt többször hangoztattam, az számvevőszéknél mondtam, hogy a recovery-t, tehát a visszahozott, visszakeresett pénzt, az az európai költségvetés gazdagítja, tehát nem lehet azt mondani, hogy elveszítünk pénzt, hanem azt visszaforgatjuk. Azt kellene kiemelni viszont, hogy azok veszítik el ezeket a költségvetési erőforrásokat, azok, akik a szubszidiaritási elve működnek. Hogyha az én kormányom nem képes kiegészíteni a társfinanszírozást, akkor el fogja veszíteni azt az európai program, az Európai Unió visszaveszi azt a pénzt, az spanyol állampolgárok vagy kifizetik a maguk részét, vagy el fogják veszíteni az egész támogatást. Tehát nagyon fontos, hogy kihangsúlyozzuk ezt a folyamatot, hangsúlyozzuk azt, hogy a tagállamnak igenis szerepe van abban, hogy nem kapták meg azt a pénzt, és nem csak az Európai Unió múlik ez. Pénzügyi eszközök. Zeller úrral egyetemben hiszem, hogy most eh, van egy jelentős kérdés, az, hogy a Brexit hogyan fogja befolyásolni az európai költségvetést. Eh, már hallottunk számokat, ezek nem pozitív számok, úgy gondolom, hogy nagyon ö, eh, érzelmi síkon születtek, és úgy gondolom, hogy ezeket a dolgokat hideg érvekkel kell áttekinteni, önnek kellene egy kicsit a dolgok elébe menni, és kimondani bizonyos számokat, ezáltal lesöpörve az asztalról azokat a találgatásokat és populizmus, populista eh, lózungokat. És most az, tudjuk nagyon jól, hogy az európai költségvetés csökkenni fog, úgy gondolom, hogy ezt mindenképpen közölni kell. Önnek van hatalma ahhoz, hogy megelőzze ezt a futást a szakadékba, tisztázni kellene dolgokat, hogy minden rendben legyen. Az a pénzügyi összeomlás, ami a válsághoz vezetett, az ugyanúgy megismétlődhet a Brexit után, hogyha nem szögezzük le erős, hogyha nem próbáljuk előrelátni, hogy mi lesz utána. Ön rámutatott arra, hogy hogyan tudnánk mennyiségileg kifejezni az európai költségvetési eh, csökkenést hogyan lehet ezt a helyzetet megoldani, ugyanakkor hogyan lehet egy üzenetet küldeni a tagállamoknak, hogy minden egyes euró, amit elköltünk Európában, annak haszna van, és ezt a hasznot, ezt a, az eredményt kellene felmutatni, és egyes tagállamok látjuk, hogy rohannak a szakadékba, pont populizmusokon keresztül mindenki másra mutat, hogy más a felelős, hogy, hogy az európai politika a felelős a problémákért, hogy hogyan tudnánk ezt megcsinálni, én tudnánk segíteni, hogyan tudnánk azt közvetíteni, hogy minden egyes eurónak megvan a helye, és az megsokszorozódik az országunkban, ezeket nem tudjuk számokban kifejezni, tehát ott vannak a szakértők és a közgazdászok, otthon ezeket kidolgozzák az a különböző országokban, de egységesen európai szemből nézve az meg sok senki nem tette meg. Rámutatni tehát, hogy mi a haszna az Európai Uniónak, mi a haszna az Európai Unió e, költségvetésének, a, a különböző országok vezetői nem teszik ezt meg. Szerintem azért, mert gyávák, de legalább mi tegyük meg ezt a nagyon fontos kommunikációs feladatot. Ali, Ali kolléga a következő előadók közül. Köszönöm szépen. A mi árnyék előadónk nem tud jelen lenni, arra kért, hogy mondjam el a közleményét. Biztos úr, elnök asszony, igen, tisztelt képviselő, kedves kollégák! Köszönöm szépen, és gratulálni is szeretnék a mentesítési dokumentum elkészítéséhez, és néhány pontot szeretnék kiragadni személyes szempontjaim alapján, amelyek megjelennek ebben a folyamatban. Először is a mentesítési dokumentum nem csak az intézkedésekkel foglalkozik, amelyeket meghoztak, hanem a legjobb gyakorlatokat is igyekezett előtérbe helyezni. Azt hiszem a lekciók, a következtetéseket le kell vonni. A második pont a dokumentumban meg kell említeni azt, hogy tudjuk elkerülni a legsúlyosabb hibákat. A harmadik pont, elmúlt évben egy sor egyensúlytalanság alakult ki, és ezeket érdemes bemutatni külön eh, külön foglalkozunk el az ügynökségekkel, amelyek nem kapták meg a megfelelő nyilatkozatokat 2016-ban. Kett, eh, nem kiegyensúlyozott az idevágó eredmény sem. Eh, ez az egyensúlytalanság egyébként jelentkezik az összes olyan esetben is, amely 219 esetben folytak vizsgálatok az Olaf részéről. Szeretnénk látni, hogy itt egy egyes, kiegyensúlyozott megközelítést alkalmazunk. Köszönöm szépen. Kollégi Stechowski, bitte. kolléga. Köszönöm szépen, biztos úr, köszönöm, hogy itt van velünk. Megint. Amikor önnel találkozunk, mindig minőségi eh, vita zajlik, azok a kollégák vannak jelen, akik régóta foglalkoznak ezekkel a költségvetési kérdésekkel. Az európai költségvetés ugyanúgy egy dolog, ami a szívünkhöz közel áll, köszönöm és Zeller kollégának a kiváló munkáját, mm, a, a bizottsági mentesítési gyakorlat ról szóló munkája rendkívül fontos. Zeller kolléga egy értelmet próbál adni ennek a dokumentációnak, és megpróbálja azonosítani a reform lehetőséget az egész rendszernek. Nem csak számokról van itt szó ugyanis. Az Európai Unió költségvetése, hogyha a, a forrásokat nem használják föl, az nem jó hír vagy rossz hír. Arról van szó, hogy egyikében többet használnak föl, másikében kevesebbet. Én abban tudnék azonosítani egy problémát, problémát, amikor egy eh, programozási időszak véget ér, akkor egyszerűen eh, más országok, nem minden ország tud lépést tartani. Új módszereket keresnek, és eh, nem tudnak alkalmazkodni a változásokhoz, főleg közép-kelet-európában. Mi változott 2014-es időszakban? a a mentesítés magas hiba számában miről van szó? Miért van az, hogy egyes országokban nincs, más országokban van hiba? Miért van az, hogy egyes országokban a kifizetési különbségeket nem tekintik hibának, vagy az, hogy az összegek egyes részét nem a, bizottság szabálya szerint van kifizetve. Egyes tagállamok ezt nem látják hibának. 2010 után a cseh köztársaság hibának tekinti azt a tényt, hogyha valaki kerekít korona tizedekben, ami egy euró tizednél sokkal kevesebb. Biztos úr, ő nem szeretnék öntől egy politikai nyilatkozatot, és nem akarom, hogy egymás hátát veregessük, hogy milyen jó, ügyesen felhasználtuk az összegeket. Én csak ténylegesen valós információkat szeretnénk arra vonatkozóan, hogy hogy működnek a dolgok, hogy működnek és hogy nem működnek. Valamikor áthelyezések kerülnek az első fejezetből a második fejezetre összegek, és aztán nem tudjuk megállapítani, hogy milyen a, a, meg, milyen tényezők. Aztán ha mondjuk, hogy a Juncker csomag segített a, a finanszírozásokat megmozgatni. Az Európai Unióról van szó, az Európai Unió segített abban, hogy a befektetők többet fektessenek be, hogy bízzanak a befektetésekbe. Gorgieva asszony két éve beszélt az eredményekről, de én nem láttam a konkrét eredményeket. Tegnap meghallgattunk egy jelentést, arról, hogy mennyi élelmiszerpazarlás van. Most beszélünk az éghajlat csomagról. Ezzel kapcsolatosan van két megállapítás. Az egyik az, hogy hiányzik egy módszertan a tényleges mérésre, és ezzel kapcsolatosan kellene csinálni valamit. Az én kritikám építő jellegű annak érdekében, hogy a bizottság gondolkodjon el ezen. Azt mondja, igen, itt a Brexit, szeretnénk hatékonyabban felhasználni a forrásokat. Ha a hiba arány 3,5-3,8 százalékos, akkor hm, biztos úr, bocsássa meg nekem, mert felnőttek vagyunk. El tudnánk mondani még egyszer azt, amit mondott Churchill, hogy a statisztikák arra való, hogy végül is bizonyítsák az igazunkat. Bármit is mondunk. Az Európai Bizottság álláspont, az Európai Költségvetési Ellenőrző Bizottság az konstruktív hozzáállás. Nem kritizálunk mi, tényleg együtt szeretnénk működni önökkel, és szeretnénk megalapozni az Európai Unió jövőjét. Tényleg együtt akarunk dolgozni önökkel annak érdekében, hogy az európai lakosság megint higgyen az Európai Unióban. Az Európai Unió nem hoz önmagában eredményeket. A bizottság leállít bizonyos építkezéseket egyfelől, másfelől viszont amik akkor vannak veszélyeztetett állatok vagy fajták, másfelől meg megengedi. Szóval nem logikus a működés. Szeretnénk egy logikát kidolgozni, és azt hiszem erre utalt Zeller kollega is. Remélem megkapom a válaszokat a kérdésekre. Köszönöm szépen. Liberacki kolléga. Köszönöm. Köszönöm szépen. Elnézést kérek egyébként a késésért. E, egy szavazáson kellett e, részt vennem más bizottságban, ezért jöttem későn. Nos, e, biztos úr, az első ügy, ha a költségvetésről beszélünk, a következő itt egy olyan jelentésről van szó, amely szerintem nem okoz komoly problémát. Nyilvánvalóan jól lehetne értékelni ezt a jelentést. Celler úr pedig előadóként el kell, hogy mondjam, a hozzászólásában erre már rávilágított, de persze vannak problémák és megfogalmazások is, amelyek arra engednek következtetni, hogy a bizottság munkájában azért vannak problémák, mi is tudjuk ezt, hogy vannak ilyenek, itt igyekszünk majd javítani. De évről évre végül is ugyanazt látjuk most már. Nem rossz ez, ami ilyen munka folyik, és jövőben még tovább kell javítani. Szerintem a bizottság mindent el fog majd követni, hogy haladás történjen, ami a mentesítést illeti 2015 vonatkozásában. Ez egy különleges költségvetés volt, amit már többször megbeszéltünk, és főleg azért különleges, mert a 2015 előtti ciklushoz képest vizsgáljuk az eseményeket 2015-ben. Azt gondoljuk, hogy 2015-ben az abszorpció, a forrás abszorpció jobban alakult, és ez az első számú üzenet. Ha közelebbről megnézzük ezt, azt látjuk, hogy az Európai Bizottság passzív, hogy vannak bizonyos késedelmek, átcsúszások, és hát bizony problémákat is látunk, amelyekkel a bizottság nem boldogul. A tagállamok olyan módon lépnek fel, hogy a bizottság nem tud velük mit kezdeni, nem tudja leállítani a szabálytalan felhasználást. Tehát egy aktív közbeavatkozást nem várhatunk a bizottságtól. Aztán persze vannak tagállamok, ahol a bizottság aktív, máshol meg nem aktív. Ez is egyfajta egyensúlytalansághoz vezet. Biztos úr, természetesen nem az ön felelőssége ez a konkrét költségvetés, itt változás történt az elmúlt időszakban, de azért feltennék egy kérdést a jövőre vonatkozóan. Mikor tudunk 2016-ról úgy beszélni, hogy tényleg lássuk, ezt megtették és ezt nem tették meg? Hatékony volt-e, vagy nem? Te, teljesült-e a terv, vagy nem teljesült? Milyen fogban mennyiben teljesült a terv. Így kéne beszélni egy költségvetésről, és ez, ez lenne a cél. Ez azért is fontos, mert konkrét érvekre van szükség, hogyha azokkal vitatkozunk, akik kevés jó szándékot mutatnak az Európai Unió jövőjét tekintve. Ezért azt kell, hogy mondjam, hogy egy általános elvárás részünkről az, hogy egyértelműen választ tudjuk adni bizonyos kérdésekre. Nyilvánvalóan ö, látni kell azt is, hogy van egyfajta tűréshatár tolerancia az előző évek vonatkozásában, de 2015 kapcsán azért ki kell jelentenünk, hogy hol voltak ö, nehézségek, és mennyiben sikerült a visszaszerzési mechanizmust alkalmazni, és mennyiben sikerült azokat a forrásokat visszaszerezni, amelyeket jogtalan használtak fel, és mennyiben lehetett a költségvetésen belül ezeket a pénzeket újra felhasználni. Végül pedig szeretnék köszönetet mondani Celler úrnak a jelentésért, ugyanis ez a jelentés egy kiegyensúlyozott jelentése. Amivel most foglalkoztam, azok nem részletkérdések annyira, ezek általános tendenciákra vonatkoznak. Egy általános kérésem van még a végén, arról van szó, hogy hatékony, átlátható, jól olvasható ö, költségvetést ö, és költségvetési jelentést készítsünk az előző évekre vonatkozóan ne csak mindig az történjen, hogy vannak hibák, ezeket megszüntetjük, és majd a jövőben ügyelünk rá. Ez nem elegendő, a nyilvánosság számára is be kell mutatni, ami történik. Vagyis a kérdés részünkről az, hogy mikor történnek a kifizetések a jelenlegi támogatási időszakban is. Mert hát nyilvánvalóan lesznek olyan pillanatok, amikor a cash flow-val nehézségek lehetnek még. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én magam is szereplek a listán. Nyolc pontot szeretnék megbeszélni önnel, biztos úr. Az első egy írásos kérdés részemről abban a témában, hogy mennyit fizetnek azok az államok be, amelyek nem vesznek részt a programokban, és számomra nem világos. 2016-os kérdés kapcsán felmerült, hogy Svájc nettó pénzben részesül 295 millió, míg Norvégia 270 millió eurót fizet. Most tudom, hogy ez egy, egy egyszeri hatás is lehet Svájc esetében, tehát nem EU tagállamokról van szó. Itt a Horizon 2020-ról beszélünk, Érdekes lenne 2014-15-2013 vonatkozásában ezeket a számokat megkapni, mennyit fizetnek be és mennyit kapnak ezek az államok, mert a Brexit is szóba kerül, a britek már örülnek, úgy gondolják, hogy az a svájci modell nem is lesz olyan rossz nekik. Aztán egy régi probléma, a második kérdésem, a strukturális alapoknál sok probléma van, amelyek igencsak foglalkoztatnak bennünket hosszú távon is, Idén is volt 22 fenntartás a spanyol fórumokon, 10 Magyarország, 10 Görögország esetében is. Hát ez már 20 éve megvan Spanyolországban ez a 22. Mindig ugyanaz. És Tudjuk, hogy vannak alkotmányossági problémák is, alkotmányjogi problémák is Spanyolországban, de milyen tervünk van? Tehát nem lehet örökké ugyanazokra a problémákra visszatérni, és úgy folytatni a dolgokat, ahogyan csináltuk. Hát hogy tudunk új problémát megoldani, hogyha a régieket nem tudjuk megoldani. Ez a második volt, a harmadik pont a szatelitek és a pénzügyi eszközök. Több száz ilyen van pénzügyi eszközből, és nem látunk rá. Tehát a tagállamok sem álltak hozzá úgy, tehát persze azt mondják, javít, azt mondják javították a helyzetet, de látjuk, hogy nem. Tehát mennyi magánt két vonnak azok a pénzügyi eszközök. Azt gondolom, hogy mindenek előtt a tagállamokból érkezik állami pénz. Tehát magántőkéről szeretnék viszont tudni valamit. Ez fontos lenne részünkről megtudni, hogy az Európai Bizottság a jelentésében erre kitér. És ez egy fontos dolog, mert a tervezet, amit a bizottság készített, itt meg azt mondja, hogy ezeket a pénzügyi eszközöket még tovább akarja fejleszteni és kiépíteni, bővíteni. De hát itt egy kritikus pont az FC, a strukturális alapok kapcsán. A számvőszék joggal hívja fel a figyelmet arra, hogy ezen a kapcsolaton keresztül még a több éves pénzügyi keret is megkerülhető. Olyan transfereket lehet csinálni, amiket az EU költségvetésben nem lehet pénzügyi eszközökön keresztül, vagyis a pénzügyi eszközök egy új instrumentáriuma arra, hogy az egész költségvetési rendszert megkerüljék, és hogyha megnézem a sok módosítót a pénzügyi eszközök javára, például itt vannak azok a szabályok, hogy több alapok a támogatásban részes, vesznek részt a támogatásokban, ahol a pénzügyi eszközök kerülnek előtérbe, de nem látom be, tehát 50% a, a támogatás és 5% a pénzügyi eszköz, akkor miért az 5%-ból kell kiindulni? Ezt még nem tudták megmagyarázni nekem. Tehát eh, igazából a kérdésem az, hogy a pénzügyi eszközök tényleges jövője mi? Mit, mit akarnak ezekkel? És eh, örülnék, hogyha foglalkoznának ezzel a témával, mert különben bennünket fog foglalkoztatni a következő években, és ennek nem nagyon örülnénk szerintem. Budget for Results, az ön elődjének a játszótere, mit terveznek itt, hogyan kívánják továbbvinni ezt a témát, mindig voltak konferenciák, és hát az volt a benyomásom, hogy a konferenciával aztán le is zárult a dolog, hogyha csak egy PR-t akarunk, csak reklámot, akkor mondják meg nekünk, szívesen beszállunk mi ebbe, csak akkor túl nagy reményeink nem lesznek, de kár lenne érte mert az, ami a tervezetben, a költségvetési tervezetben szerepel, az nem elegendő arra, hogy ténylegesen értékelni lehessen a jövőben, hogy a programokban milyen eredményeket kell majd értékelni, és milyen mutatókat, teljesítménymutatókat szeretnének használni. Amit egyelőre mutattak, az nem elegendő arra, hogy a budget for results, egy eredményszemléletű költségvetést tudjunk csinálni. A következő, a mezőgazdasági politika kapja a pénzt. A támogatottak 80%-a kapja 20%-át a pénznek, és ez a 80% ugye 5000 eurónak kevesebbet kap évente, akkor ez azt jelenti, hogy akiknek sok van, azoknak már sokat is adunk. Itt látjuk ezt a tagállamok szintjén, az Európai Bizottság nehezen tud lépni, mert ez egy nemzetállami hatáskör, de ez árt az EU-nak a tagállamok szintjén is, itt Csehországról is szeretnék külön beszélni még, e, rámutatni erre, mert az új ciklusban ezt át kell állítani, világosá kell tenni, hogy hol húzódik a plafon, mert különben az derül ki, hogy az agrárpolitika a nagy birtokosok javát szolgálja. És külön erre létrehoztunk egy politikát, hogy ők adó pénzekhez jussanak és azt is kérném, hogy a DG többre gyakoroljanak befolyást. Itt nagyköveti jelentések, 136 dokumentumról beszélünk évente. Ez a külső rendszeri gazdálkodási jelentések, és a dg Nia 2015-ig ezen nem vett részt, ilyen performance indikátorokról beszélünk, most már ők is benne vannak, örülünk, hogy ők is jelentenek, de nem teljes mértékben vannak benne ebben. Ezért azt mondom, hogy beszéljen ezzel a főigazgatósággal, hogy tényleg az összes performance teljesítménymutatót használják, ne csak a felét. Fontos, hogy teljes rálátásuk legyen az, e- az egészre. A Defco és Nia területét össze kell hasonlítani, mert ez fontos nekünk, ez a bizottság számára is fontos, hogy pontosabban tudjuk, hogy mi történik harmadik államokban európai pénzekkel. Most Görögországról is beszélni szeretnék. Meglátogattuk Görögországot, 181 prioritásos projektet követünk figyelemmel a korábbi görög task force kapcsán, és igyekszünk tényleg monitor gyakorolni. Nem olyan egyszerű az egyébként 181 projekt esetében most egy kicsit elhalasztottuk a nyári szünet előtti időszakra ezt a főigazgatósággal, de mi szeretnénk eredményeket látni Görögországban. Fontosak ezek a prioritásos projektek Görögországban, és számunkra is fontos, hogy önköltségvetési biztosként tényleg ügyeljen erre, felhívni erre a figyelmet a projektekre. Jó lenne a projekteket lezárni, nem a pénzt akarjuk vissza, mert idén derül ki, ugye, vagy vissza a pénzt, vagy lezárják a projekteket. Mi nem akarjuk a pénzt vissza, de sikeres projektzárásokat akarunk. És még egy kérésem is van, az Olaf főigazgató még hivatalban van jövői februárjáig. Van itt egy eljárás, itt, amit figyelembe kísérünk, jó lenne ezt az eljárást elindítani. Köszönöm szépen a figyelmet, parancsoljon. elnök asszony, hölgyem és uraim, képviselők. Hát először az Olaf vezető funkciói itt, eh, amikor megpályáztatjuk eh, a főigazgatói posztot, eh, akkor egy fontos célunk, hogy ne legyen nagy átmeneti időszak, hanem szeretnénk a lehető leggyorsabban beiktatni az új főigazgatót, és emiatt az eljárást kellő időben elindítjuk, és ígéretet teszek arra, hogy minden egyes lépés előtt tájékoztatni fogjuk önöket, ez egy érzékeny terület, és lehetőség szerint egy autoritást kell biztosítani a jövőbeli vezető számára, és ehhez szükség van a parlament bevonására transzparens módon. A második pont, Svejc, ez egy érzékeny komplexum Tudjuk, ismerjük azokat a számokat, amelyeket ön említett, ezek azért elég átfogó adatok, ezeket igyekszünk még kiegészíteni és finomítani ezeket a számokat. Azt mondja a helyettes főigazgató, hogy Svájc például fizet támogatási programokba is bepénzt az új tagállamok esetében, és ez például nem a költségvetés része és kívül van, vagyis a nettó befizetői funkciója Svájcnak azért továbbra is megmarad. A következő fontos dolog, tehát számos eszközben, programban részt vesz Svájc az EU-ban. Ugye fontos nekik a belső piachoz való hozzáférés, a Horizon 2020-ban való részvétel, ez nekik fontos és előny, de ezek a szerződések, azt tudni kell, mindig azt a szá- az a szándék vezérli ezeket, hogy ez pénzbe kerül, hogy hozzáférhessenek, és Svájcnak érdeke, hogy részt vegyen ebben, és ilyen értelemben hozzájárulást fizet. Vagyis ez azt jelenti, hogy Svájc tőlünk nem lehet egy nettó nyertese a befizetéseknek, hanem nettó befizető, aki ennek ellenében hozzáférés kap az egységes piachoz, az export-import javulhat a szolgáltatások, áruk esetében, és igencsak vonzó kutatási programokban is részes lehet a Horizon 2020-on belül. Mint mondtam, a számokat megnézzük, tisztázzuk, és egy néhány napon, héten belül közzétesszük. Egy sor kérdésre kitértünk egyébként itt, amelyek a tagállamokat is érintik, és a tanácsot is. Egy kicsit ilyen szendvicsként érzem magam. Megmondom őszintén, a következő költségvetési keret előtt egy zárt helyi tanácskozásra tennék javaslatot. Különböző parlamenti szakbizottság megyek el. Nem mindenhol látják ugyanúgy a helyzetet, mint ön például. Tárgyalok a tanácssal is, a biztos kollégákkal is tárgyalok. Ez nagyon intenzív munkát igényel, el is végezzük, csak nem mindig célra vezető, ami történik, mert parlamenti képviselőktől gyakran hallom, hogy a pénzügyminiszterek, ők, ők nem találkoznak trilógusokon, csak a nagykövetek vannak jelen akik gyakorlatilag nem rendelkeznek mozgástérre. Gondoljuk végig esetleg, hogy egy informálisabb, eh, zárt helyi tárgyalás, zárt körű tárgyalás össze, mondjuk nem segíte meg, hogy fenntartásokat csökkentsünk, eh, leépítsünk, eh, és közös iránymutatásokat, célokat dolgozzunk ki önök valamennyien európai parlamenti képviselők, de a tagállamok szintjén választják meg, őket, meg önöket. Önök ott pártok tagjai képviselőként. Ezek kormányon lévő pártok. Ami azt is jelenti, hogy nekem olyan üzeneteket adnak át, amelyek Madridból Madridba, Berlinből Berlinbe irányulnak, Prágából Prágába is lehetne küldeni ezeket az üzeneteket. Nyilván van tennivalóm, de az Európai Unió abból a bizalomból indul ki, hogy az adminisztrációt a tagállami igazgatások is elvégzik. Tehát, hogy bizonyos pozíciókat a kormányoknak fel kell vállalniuk, hogy költségvetési pozíciókat képviselni kell a kormány szinten is. Nincsen csoda eszköz a kezünkben. Mit tehetünk? Egyrészt a számbevőszékek együttműködéséből indulunk ki. Az európai számbevőszék folyamatosan ápolja a kapcsolatot a nemzeti számbevőszékekkel. Léne úr ezt tovább akarja javítani. Gyakorlatilag egy közös ellenőrzési sémára van szükség, egy közös eredményre a nemzeti szinten és az európai számbevőszék szintjén éppen a közös forrás gazdálkodás esetében, társfinanszírozás esetében például az érdekek ugyanolyan irányba mutatnak a nemzeti képviselők, a nemzeti számvőszékek, és az önök képviselői, és az európai számvőszék is érintve van, és tulajdonképpen ugyanaz az érdekünk. Ezt az együttműködést kell elmélyíteni. Abból indulok még ki, és személyes véleményem is ez, hogy a nemzeti parlamenteket is meglátogassunk. Kész vagyok, ha elmondják nekem, hogy menjek el a prágai parlamentbe, vagy a spanyolországi parlamentbe, vagy bármilyen más regionális németországi parlamentbe, én kész vagyok oda elmenni, azért, hogy rámutassak a struktúráink bonyolultságára, és átláthatóbbá tegyem ezt ezzel együtt természetesen. az európai szemeszter témája. Hogyan tudjuk ezt fokozottabban felhasználni? Ez a napi rendünkön van, mint a képviselők itt mondták. Itt a következő több éves pénzügyi keret során ezt tisztázni kellene, hogy a pénzügyi szempontból érdekes javaslatok az európai szemeszterben legyenek esetleg kötelezőbbek, amikor a kohéziós programokból kívánnak pénzeket lehívni. És az Európai Parlamentnek megfelelő súlyt kell adni, amikor vannak javaslatai. Tehát a kérdés az, mi bizottságként kidolgozunk az európai szemesztert, a döntés erről a tanácsban születik, és pénzügyi szempontból releváns javaslatok és prioritások esetében erősíteni kellene a kötelező jelleget, amikor a kohéziós alapból pénzeket lehívunk. Emellett sok minden szól egyébként. Egy további pont, hogy miért, olyan, miért indult olyan nehezen a jelenlegi több éves keret? Azért, mert csak 2013. decemberében fogadták el. Mindent elkövettünk, hogy a következő költségvetési keret 2021-ben eh, induljon, de ne csak 2020 decemberében döntsünk róla, és akkor fogadjuk el. Itt parlamentként eh, eh, nyilván feladatuk van. Önök 2019-ben futtatják ki a mostani ciklusokat legyenek ambíciózusak abban, hogy adott esetben elfogadják a következő több éves pénzügyi keretet, ha ez az ambíció megvan önöknél. És, de ha önök elkezdenek tárgyalni, de az új parlament viszi tovább ezeket, az is egy lehetőség. Jó lenne, hogyha az Európai Tanács nem csak 2020-ban kezd el foglalkozni ezzel a kérdéssel, mert ezzel úgy október, novemberben, jövő évben már el kell és 2019 március áprilisában, még a választási harc előtt lehetne erről tárgyalni. Ez egy központi politikai kérdés. Mikor akarjuk komolyan venni ezt a feladatot, hogy elkezdünk tárgyalni az új többéves pénzügyi keretről? A 2017 végére nekünk ezt elő kell készítenünk, ez a törvényi előírás, és is meg is fogjuk tenni, de 2017. decemberében, ha a bizottság kidolgozta a saját javaslatát, az egy dolog, és utána elkezdődnek a viták itt a parlamentben, de ezek nem vezetnek eredményre. Aztán jön egy új parlament mondjuk, fél évig van egy átfutási idő, és az új parlament 2020 őszén gondolja úgy, hogy érdemes ezzel foglalkoznia, az későn van. És úgy gondolom a jó kormányzás nem ezt jelenti és jó lenne, hogyha a mostani parlamenttel együtt egy jó kormányzási példát tudnánk mutatni, és így megtárgyalnak a következő több éves pénzügyi keretet, és ezzel szélesebb idősáv nyílna meg előttünk. Szóval Mi a legfőbb aggályom a következő költségvetési évekre nézve, illetve a következő költségvetési keret kapcsán? Először is hogyan eh, zárjuk be azt a fedezeti hiányt, amely nagy a csatlakoz, illetve távozásával um, kialakul. Majd 9 milliárd hiányzik évente. Elég ambiciózusak vagyunk, és ezt, eh, ezeket az új feladatokat eh, kívesként kezeljük, a határellenőrzés, bevándorlás, a menedék, eh, menekültek elhelyezés, integráció, regisztráció, segítség az olyan eh, eh, tagországok számára, mint Bulgária, Görögország, Olaszország, akiket jobban sújt a menekült válság. A feladatokat nagyon fontos koordinálni, illetve európai szintre helyezni, Itt egy, egy számadatos milliárdos összegről van szó, de ezt meg kell teremteni a költségvetésben. Hát minimum egy számú milliárdról van szó. A Brexit kapcsán 9 milliárd hiány születik, és van egy másik összeg, amely szintén jelentős a feladatok megoldásához. Hát nem lehet egy az egyben csökkentésekkel, a hosszú távú programoktól való eszközelvétellel megoldani. Mindegy, hogy agrárprogramokról van ez szó, vagy más programokról. Tehát fontos ezeket a feladatokat először a strukturális szempontból megoldani. Most készítjük elő ezt a feladatot. A tanács és az önök elvárása is nagyon fontosak számára, számomra. Az eurózónás költségvetés létezik még Brüsszelben, és itt is hiányosságok mutatkoznak meg. Mik az önök elvárásai? Szeretnék-e, hogyha egy eurózónás költségvetés dolgoznánk ki külön? Ha igen, akkor milyen feladatokkal, milyen dimenzióval? Ki e, döntsön erről, illetve ki ellenőrizze ezeket. Tehát a Brexit, a fedezeti hiány, védelem, menekültek, bevándorlás, fejlesztési segítségnyújtása a szomszédos régiókban és az eurózónás költségvetés. Ezek azok a fontos témák, amelyek foglalkoztatnak bennünket az elkövetkezendő időszakban. Önök elmondták azt, hogy eh, rendben zajlanak a feladatok, de további eh, javításra van szükség. Hát, holnap után pedig még jobbak szeretnénk lenni, az elvárások pedig ugyanazok. Celler kolléga javaslatában nagyon gyakran szerepel az, hogy itt 3-3 plusz, vagy épp elégséges, kielégítő, de mindenütt javítani kell. Az én szolgálataim fáradoznak azon, hogy jobbak legyenek. Én ismerek olyan önösszációkat a helyi szinttől, a regionális szinten át, a nemzeti szintig. Tehát mind a motiváció, mind pedig a minősítés nagyon fontos. Az én um, um, általán vezetett um, egységben nagyon fontosnak tartjuk a kollégák motivációját, minősítését, és ezt ugyanolyan, mint a sportban az embereket össze lehet hasonlítani. Tehát nemzeti szinten, regionális szinten, lokális szinten is nagyon fontos megvizsgálni a minősítést. És hogyha összevetjük a magánpiac magasabban fizetett munkatársaival, egyáltalán nem vagyunk lemaradva hogyha tagországokban probléma van, akkor a bizottság inkább passzív szerepet játszik be. Megemlítettem a task force-ot, hogyha a tagországok nem képesek a költségvetési programokat lehívni, 100%-ban kiaknázni a költségvetési eszközöket, akkor tudunk úgymond támogató segítséget nyújtani a szubszidiáritis elve alapján, és nagy hangsúlyt fektetünk erre a területre. Nagyon fontos, hogy a bizottság szolgálatokat, szolgáltatásokat nyújtson, kritizáljon, segítsen, tanácsadást nyújtson, viszont a nemzeti választásokra alapuló nemzeti uh, kormányzások döntéseit, minisztériumok és alárendelt testületek döntéseit nem tudjuk kiegészíteni, sem pedig eh, helyettesíteni. A hiba definíciója a számvevőszék feladata, definíciók kialakítása, illetve a kvóta um, arány megállapítása is. Ezt gondolom, hogy a számbevőszék eh, definiálja a hiba arányokat, és a jövőben is eh, tartjuk majd ezt a rendszert, eh, hol vannak a minimis szabályozások, hol tudjuk ezt a számbevőszékkel megbeszélni, nyilván ezt tovább is lehet optimálni, optimalizálni, de fontosnak tartok egy világos definíciót, amely vonatkozik az összes tagországra, illetve a részéről megvalósítható a költségvetési fegyelem érdekében, ami a teljesítmény alapú költségvetést illeti, ez továbbra is új téma. Két példát is mondanék erre. A parlament nyomására a költségvetési eszközöket a fiatalok munkanélkülisége elleni küzdelemben továbbra is meg szeretnénk erősíteni, folytatni, és erről beszámolunk. Tehát fontosnak tartjuk azt, hogy sikeresek legyünk. Nagyon fontos bebizonyítanunk azt, hogy a költségvetés eszközei nélkül azokat a feladatokat, amelyeket a parlament prioritásként kezel, a fiatal munkanélküliség ellen küzdelem, és ez a ezen a területen csak rosszabb lenne a helyzet az európai segítség nélkül. Ami a római rendezvényt illeti márciusban, itt egy úgynevezett digitális nap, amit itt meg fogunk szervezni. Szeretnénk keretmegállapodást kötni az érdekelt tagországokkal, a magas teljesítményű komputerek. Európa lemarad a tíz legjobban teljesítő komputer közül csak egy egyetlenek Európában a 80-es években még 8 gyártottak 10-ből, tehát nagyon fontos ösztönzőket teremteni, annak érdekében, hogy teljesítményképes, magas teljesítményű komputerekbe beruházhassunk és az elkövetkező 10 évben a legjobb teljesítő 10 eh, komputer között közül 23-at fognak Európában gyártani európai eszközökkel. Ha ez nem valósul meg, akkor elvétjük a célunkat, mi definiáljuk a célt, mielőtt a pénz elköltésére, elköltésre került. Tehát eh, ezen a két példán nem érhetik eh, az eredményorientált költségvetés sikerességét. Ezt önök ellenőrzik, önök ellenőrzik azt, hogy az európai eszközökkel sikerült-e a célokat megvalósítani. Létezik a kettős finanszírozás kérdése. Klasszikus háztartási programokból és az EFSZ-ből kerülnek ezek finanszírozásra. Az, ahogy az Európai beruházási Bankit kifejti a funkcióját, az EIB eh, funkciói, az igazgató tanácsa nem csak a parlament, hanem eh, a főfelelős és a bizottság, illetve a tanács eh, korlátozva. Tehát a költségvetési kompetenciájuk akkor marad meg, hogyha a garanciák elvesznek, tehát hogyha beváltják őket, és abban az esetben, hogyha a pénzeket az Európai költségvetésből próbálják megfinanszírozni. Én jobban örülnék annak, hogyha az Európai Bírózási Bank tényleges európai banken és az Európai Unió tulajdona lenne. A tagországok, amennyire én ezeket ismerem, a tagországok erre nem lesznek hajlandóak. Tehát meg kell néznünk azt, hogy az Európai Beruházási Bank hogyan tud több felelősséget vállalni. Azt gondolom, hogy ők hajlandóak átlátható módon dolgozni. Mi azonban a tagországok tőkét kezeli az Európai Beruházási Bank. Ők nemzeti kormányokkal szemben tartoznak, tehát felelősséggel, nemzeti parlamentekkel szemben, és nem igazán Európával szemben kötelesek felelősséget vállalni. Én szívesen beszélek a Juncker és a, erről szívesen adok áttekintésre, mint a magántöki beruházás a Juncker megvalósításába, mert fontos a magánberuházók érdeklődését fel kell tenni, és nem a meglévő közbankok, a és bankokat, a KFB-t és az összes többi bankot bevonni ebbe, illetve az állami költségvetési eszközöket levonni. Tehát ebben az esetben a hozzáadott érték sokkal alacsonyabb lenne, mint hogyha a saját kockázatban beruháznak a magánbankok. Korábban ezek a bankok nem voltak hajlandóak, nem voltak hajlandóak felvállalni ezt a kockázatot ami az önkérdését illeti a NÉR főigazgatóság kapcsán. Napokban erre választ fogunk adni, egyelőre én ezt most nem tudom megválaszolni. Spanyolország által feldobott labdát szívesen elkapom, de mások is feltették a kérdést, az illetékes nemzeti miniszterekkel hajlandó vagyok találkozni, és hogyha ők velem akarnak beszélni az európai köztévéletés megvalósításáról, az eszközök lehívásáról, az európai szabályok megvalósításáról, akkor én mindig nyitott vagyok. Azt gondolom, hogy itt az illetékes minisztereket kell konfrontálni a gyenge pontokkal. Ez az én feladatom a közvetlen párbeszéd kapcsán is a nemzeti kormányban dolgozó kollégákkal karöltve. Ezek lettek volna a legfőbb kérdések. Jobb és baloldalon ülő kollégák jegyezték kérdéseiket, és azt a mentesítési jelentést, amit ön, önök fognak elfogadni, ezekkel továbbra is szívesen foglalkozunk. Köszönöm szépen a kérdéseink megválaszolását. Örülünk annak, hogy felajánlották a, az együttműködés lehetőségét, és a jelentéstevőnek adok szót végezetül. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, biztos úr kimerítő válaszokat, illetve az álláspontja megfogalmazását arról, hogy hogyan szeretnénk tovább haladni az európai költségvetés kialakításában. Egy további jelentős tervezetre is utalnénk, ez pedig a 31 külön jelentős összefoglalás, amiket a számvevőszék készített a 2015-ös költségvetési évre, és ezek nagyon értékes támpontokat adnak nekünk arról, hogy az európai pénzeket hogyan kezeljük a különböző programokban, az intézkedéseknél, és azt gondolom, hogy a külön jelentések kapcsán eh, a számvevőszék nagyon érdekes, értékes megjegyzéseket tett. Én örülnék annak, hogyha a szakbizottságokban az érdeklődés nagyobb lenne a számvevőszék speciális külön jelentései iránt, mivel itt, az egyes, itt történnek az egyes elemzések arról, hogy az európai eszközök hogyan valósulnak meg. Tehát mások is foglalkoznak ezekkel a témákkal. Azok a pontok, amiket Öttinger biztos említett, hogy a jövőben hogyan szeretnénk eljárni, azt gondolom, hogy eh, ami az európai költségvetést illeti, itt eh, reformokat kell megvalósítani. Ön említette azt, hogy eh, várják a kihívásokat, ezekkel hajlandók szembe nézni. A sajtóból is ez derült ki, és azt gondolom, hogy itt muszáj lesz csatákat megnívnunk az úgymond szent tevenek, tehenekért. Tudjuk, hogy Indiában nagyon nehéz uh, szenteneket leölni. Indiában ezt halálbüntetéssel is büntetik. De nagyon fontos ezeket a reformokat megvalósítani, és a kollégák remélem csatlakozni tudnak hozzám ebben. Ami az agrárpolitikát illeti, 20%-a az eszközöknek 8 ér el a 800 ot a támogatások sok támogatóknak. Nem gondolom, hogy csak kis gazdákat támogatnánk, hiszen itt nagy mezőgazdasági üzemekről van szó, az agráripar szereplőiről, és ha a mezőgazdaság biztos büszkén számol be arra, hogy évente az export kótáinkat az Európai Unión kívül növelni tudjuk az odajutott termékeket, akkor felmerül bennem a kérdés, hogy a támogatási politikáknál hogyan tudunk régi módszerekkel dolgozni, hiszen az Európai Unión belül is azt látjuk, hogy a mezőgazdaság is időközben, időközben megtérülő nyereséges. Hát felmerül a kérdés, hogy az eddigi támogatási politikánk jó irányban halad -e. Én támogatom azt, hogy ott, ahol a földrajzi és más hátterek, úgymond a mezőgazdasági termelőket hátrányosan érintik, olyan területeken, a mezőgazdaság, a hagyományos ágazat, tájfenntartáshoz is szükséges, ott a regionális termelési formákkal kell együtt dolgoznunk, környezetbe lehet módon, és nagyon fontos ezeket itt támogatnunk. Viszont, hogyha milliós nyereségre tesznek szert mezőgazdasági üzemek, akkor európai pénzekből nem kell őket tovább támogatni. Tudom, hogy ez nagyon ellentmondásos, vitatott pont, de én már bejelentettem korábban, hogy szentelnekről lesz szó, ami a kohéziós és struktúrás politikát illeti, a több éves pénzügyi kereten belül ez folytatódott, és a rendeletekről végső döntés született az új támogatási időszak után hónapokkal történt meg mindez. Ez nem a bizottságon és a parlamenten múlott, hanem a tagországokkal folytatott tárgyalásokon. A partnerségi megállapodásoknak kellett megszületniük, amíg el lehetett fogadni az operatív programokat. Tehát a, ami a jogi keretet illeti a megvalósításhoz, itt en plusz egy, plusz hármas szakaszban jártunk, és a mai napig bizonyos országokban ezek az előkészítő intézkedések lezárultak. Ezzel egy a régi rendeletek alapján zárják le e, és számolnak el a, korábbi projekteknél, és ez ahhoz vezet, hogy a struktúrás és közös politika, illetve a cégkötőzéseket illetően zsákutcába viszi a dolgokat, és a, a regiben vitákat látva azt gondolom, hogy új úton kell elindulnunk, már most el kell ezen indulnunk, a, a kohéziós és struktúrás a keretfeltételeit most kell meghatározunk azért, hogy az új támogatási időszakot jóval megelőzően tudjuk a szabályozási keretet érvényesíteni, illetve a um, támogatási időszak uh, elindultával elkezdhessük a megvalósítást, és a kiigazításokat el tudjuk végezni. Azt gondolom, hogy ez sikerülhet, sikerülnie kell, abban az esetben, hogyha mind a három fél, tagországok, bizottság, tanács és a parlament foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. A fejlesztési politika témája, hála Istennek, megint a politikai figyelem középpontjába került. Itt azt állapítottuk meg, hogy sok minden történik, hiszen nagyon sok helyen hiányos a koordináció, illetve nagyon sok közöltési sorra, projektre darabolódik szét mindez, a pénz átcsoportosításáról van szó. Hogyha itt az Európai Parlamentben konszenzusra jutunk a fejlesztési politikával kapcsolatban, és ez egyedül a Német szövetség Kormány most a tervet készít Afrikára, és a jelentéstevők erről még csak nem is tudnak semmit, akkor ez csak egy példa arra, hogy az európai eh, politika, ami a koherenciát, eh, koordinációt illetve fontos, hogy ezt jobban bevonják a folyamatokban korlátozott az idő, nagyon sok a feladatunk, és örülök annak, hogy a Tinger biztos itt eh, várja a kihívásokat, és várjuk a közös együttműködést, és ő is számíthat ránk mindenben. Köszönöm. Köszönöm módosítók benyújtásának határidejek 12 óra március 6-a és március 22-én. Szavazunk mielőtt lezárjuk a napi rendet. Engedje meg, um, um, hogy Kraft urat a bizottsághoz elbocsássuk, úgy mondott, belső revizorként fog dolgozni, és köszönöm szépen neki az eddigi együttműködés itt. Mindig nagyon megbízható kollégánk volt, minden jót kívánunk neki, és már most is garantáljuk neki, hogy nem fogjuk szem előtt téveszteni. Köszönöm szépen a munkáját, és üdvözlöm Róza Aldeasszonyt, aki eddig igazgató volt, a költségvetés megvalósításáért fele, holnap fel, veszi fel a feladatát. Üdvözlőjük Önt, és Alda asszony, várjuk a közös együttműködést. Ezzel elérkeztünk a általában 54-es napi rendi pont, és az 55-ös napi rendi pont következik. a szemelőszék eh, külön jelentése 2007-2013-as kohéziós és vidékfejlesztési programok lezárási eljárásának értékeléséről. Liberacki kolléga az előadó és Balkó úr a számvevőszéket képviseli. Balkó úr, üdvözöljük, parancsoljon! Very much, Madam Chair. Good morning. Köszönöm szépen. Üdvözlöm az előadókat. Nagyon örülök annak, hogy bemutathatom az Európai Számvevőszék jelentését a 2007-2013-as kohéziós és vidékfejlesztési programok lezárásával kapcsolatban. De szeretnék rámutatni arra, hogy mi ugyan 2017 elején járunk már, még mindig csak arról beszélünk, hogy hogyan tervezik lezárni a 2007-2013-as időszakot, mert 2015-ben vannak csak megfelelő számok, és kettő, és március végére számítunk az összes dokumentumra, ami alapján ezt le tudjuk zárni. Ide tartozik például a megfelelő jogi a 2014 2020 os időszakra rendkívül fontos lesz, de ennek figyelembe lételével külön ajánlásokat fogalmazunk majd meg arra, hogy 2020 után hogyan lenne szerencsés ezt megoldani. Mindenek előtt azonban szeretnék rámutatni arra, hogy a számbevőszék miért végezte el ezt az auditot. Ja Önök is tudják a KONT tagjaként, hogy az audit, amely 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozik, itt szabálytalan költésre vonatkozó anyagokat is tartalmazott jelentős mértékben, ezért rendkívül fontos volt számunkra, hogy a programozási időszak végén megfelelően lezárjuk és elszámoljuk ezeket az időszakokat, és a szabálytalan költéseket eh, azonosítanunk kell az EU költségvetésben. Ezért aztán az ellenőrzésünkben eh, megvizsgáltuk a 2007-2013 közötti szabályokat és eljárásokat azon az alapon, amelyek, amelyeket az adatok szolgáltatnak, amelyeket a bizottságtól és a tagállamoktól kaptunk. Összehasonlítottuk a két politikai területet három programozási időszakon keresztül, és értékeltük, hogy az Európai Bizottság hogyan tudja biztosítani a megfelelő rendszeres és a programhoz alkalmazkodó célok elérését. Azt is elemeztük, hogy a költségvetési hatóság hogyan tudja az, e- a programok lezárásának eredményét egyértelműen megalapítani. Végül pedig megvizsgáltuk azt is, hogy a bizottság megfelelő támogatást adott a tagállamoknak arra, hogy felkészüljenek a program zárásra 2007-2013 közötti időszak vonatkozásában. A legfontosabb eredményeket szeretném most a következőkben bemutatni. Úgy láttuk, hogy megfelelő és határidőre történő támogatást kaptak a tagállamok a bizottságtól, hogy hatékonyan tudják lezárni az említett 2007-2013-as időszakot a kohéziós és vidékfejlesztési területen. Egyébként átfogó és megfelelő módon nyújtott támogatásról volt szó, igyekeztek alkalmazni, alkalmazkodni a tagállamok szükségleteihez, és szem előtt tartani a megfelelő előírásokat is. Azonban eltekintve a pozitív eredményektől néhány nehézséget is megállapítottunk, néhány területet, ahol bizony az árás nem sekült megoldani. És most szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy jogalkotási területen milyen lépésekre lehet szükség Először is emlékeztetni szeretnék arra, hogy eh, a megfelelő időszakok eh, jogszerűségét, támogathatóságát vizsgálni kell, és eh, nem feltétlenül akarnék most a rendelet vonatkozásában módosítást javasolni, egyszerűen megvizsgálni, hogyan tudunk a konkrét keretek között alkalmazkodni. Ezt egyébként 2014-2015-ös éves jelentésünkben is már megemlítettük, és a legutóbbi külön jelentésünkben is kitértünk erre. Ami pedig a szabályokat és eljárásokat illeti 2007-2013-as időszakra, azt láttuk, hogy az eredmények tekintetében korlátozottan fókuszálnak a vívmányokra. A, a megfelelő kifizetések nem sikerült lezárni, nincs közvetlen kapcsolat arra, hogy az eredmények mit tükröznek. 2014-2020-as időszakra vonatkozóan azt látjuk, hogy a két költési terület szorosabb kapcsolatot mutat, és ezzel sikerül megfelelő eredménytartalékokat mozgósítani. Egyre inkább látjuk, hogy a programozási időszakon belül rendszeres intervallumokat alkalmaztak, és az határidő kapcsán a további harmonizációt irányoztak elő a 2020-as időszak, időszak utáni időszakokra. Egyébként bizonyos kockázatokat is megállapítottuk a 2007-2013-es időszakra, és mindenképpen a folyamatot erősíteni szeretné az Európai Bizottság is. Itt egyes területeken hiányoztak a kötelező jellegű határidők például a kedvezményezetek vonatkozásában, és egy sor területen nem sikerült az auditunk során azonosítani fontos adatokat, és itt a tagállamok és bizottság szintjén a szabályszerűséget és a rendszerszerűséget mindenképpen biztosítani kellene. Itt meg kell vizsgálni, hogy milyen <clears throat> előírások vonatkoznak az állami támogatásra is. Nagyon fontos természetesen a zárási, lezárási folyamat idő, ehm, időarányossága. Mindenképpen akkor tudjuk lezárni ezt az időszakot csak értelemszerűen, hogyha már néhány éve folyik az új programozási időszak. Most erre szeretnék kitérni. A támogathatósági időszak 2007-2013 kapcsán 2015. decemberében zárul le az N plusz 2 szabály értelmében itt az, a vidékfejlesztésben azt látjuk, hogy 2016-ban is maradtak elszámoltathatóságok, és 2017 márciusára számolunk a teljes zárással. A 2011-2020-as időszak csak 2023-ban zárul majd le, és a tagállamoknak addig kell benyújtani a megfelelő elszámolásokat. 2024-re gyakorlatilag, és 2025. február 15-én, ami az árási dokumentumokat illeti. Itt nehéz elmagyarázni, hogy miért van erre szükség, de nyilvánvalóan a vidékfejlesztés esetében a verifikálási tevékenység csak a pár, az időszak lezárása után hajtható végre és bizonyos kérdések három és fél hat hónapot is igénybe vesznek. Egyébként pedig 2014-2020-as időszakban is, ahol a két politikai terület egyébként szorosabb összhangban áll egymással, összefüggésben áll egymással. 2014-2020-as programok gyakorlatilag később kezdődnek a kohéziós területen, mint a vidékfejlesztésben. Azt el kell, hogy mondjuk itt különböző periódusokban itt a, az elszámolás nyilvánvalóan csak a tevékenység. A tevékenység egy évtizeddel korábban történt, mint maga az árás időnként, ami 2007 2010 záros időszakot illeti. Itt egy plusz két év áll rendelkezésre, és 2014-2020 után az idevágó ö, időszak is ö, ö, arra ösztönöz, hogy a programokat ne kezdjék el időben. Egy további probléma, amit a bizottság jelentési rendszere tartalmaz, hogy a két programozási időszak egymás becsúszik. Itt természetesen egy konszolidált dokumentumra lenne szükség az egész programozási időszak tekintetében, arra vonatkozóan, hogy a zárási időszak teljesíti az előírásokat a szabályszerűség tekintetében. Az Európai Bizottságnak feladata lenne, hogy az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak egy konszolidált jelentést készítsen, a legfontosabb tartalmakat tekintve a program végrehajtásáról. Hölgyeim és Uraim, a számvevőszék tehát az alábbi módon foglalja ezt össze, miközben a szabályok a vidékfejlesztésben és kohéziós programok tekintetében javultak a 2014-20-as programozási időszakra. További lépésekre van szükség, hogy a 2007-2013-as program zárását hatékonyabban tudjuk elvégezni. Annak érdekében, hogy ezt el tudjuk végezni, ajánlásokat fogalmaztunk meg a bizottság és a tagállamok felé a 2020-as jogalkotási keret vonatkozásában. Ez az egyes, négyes ajánlás, illetőleg a jelenlegi időszak lezárását a 2013-as program tartalmazza az ajánlások, és, erre vonatkozóan is vannak ajánlások az 5-7. pont kapcsán. Itt az Európai Bizottságnak igenis javaslatot kéne készítenie, hogy hogyan lehet a legsikeresebben lezárni kövözés vidékfejlesztési politikai területeket. A jogalkotási javaslatában, ajánlásában a 2020 utáni időszakra nézve az Európai Bizottságnak be kéne vezetnie annak az elfogadottságát, hogy betartsák a költésekre vonatkozó szabályokat, és időben le tudják zárni a programokat. Ez természetesen mm, azt is tartalmazza, hogy a maradvány kockázatokat is vizsgálni kell, és el kell élni, hogy jelentős mértékű szabálytalanságra ne kerüljön sor e, és ha szükség esetén pedig ö, a pénzügyi korrekciókat is végre kell hajtani. A harmadik pont a 2020 utáni időszakra nézve, az bizottságnak specifikálnia kellene, hogy a költségvetési ö, hatáskörét hogyan kívánja a legjobban igénybe venni, hogy az ajánlásait tényleg végre is hajtsák. Negyedik pont a jogalkotási javaslatában az Európai Bizottságnak biztosítani kellene, hogy a támogathatósági időszak ne kerüljön átfedésbe a következő programidőszakkal, és a lehető leggyorsabban le tudják zárni az érintett időszak után a programokat. Ehhez a megfelelő dokumentumok benyújtására van szükség méghozzá a végső támogathatósági dátum után nem több mint hat hónappal. Ennél nagyobb időszakra nem lehet szükség. Az ötödik ajánlás a tagállamoknak, a tagállamoknak be kell fizetniük a hozzájárulásokat a megfelelő programokhoz, méghozzá időben. Ilyen értelemben úgy látjuk, hogy a 90 naptári nap a fizetéstől indulóan elegendő kell, hogy legyen a 2014-2020-as időszakban. Hatodik ajánlás az Európai Bizottságnak döntéseket kell hozni 2007-2013-as elszámolással kapcsolatban, méghozzá gyorsan. 2011-2020-ra belső eljárásokra van szükség, amely biztosítja, hogy a legfontosabb projektdöntések gyorsan megszülessenek. Az utolsó ajánlásunk pedig a tagállamoknak konkrét eljárásokat kell bevezetni ők annak értelmében, hogy a támogathatóságot gyorsan és egyértelműen meg lehessen állapítani. Ezt lesz, szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen a figyelmüket, és Liberacki képviselő úrnak a, az kiváló együttműködést. Köszönöm szépen. Van egy idő problémánk, mert van egy külön jelentésünk még, és félkor érkezik a máltai elnökség. Most három percet adok az előadónak, a többiek pedig két percet kapnak. Köszönöm szépen. El, kur, megpróbálom visszafogni magam, és időt betartani. Egyetértek a számövőszék által tett javaslatokkal először is, másodszorban megkérdem önöket, hogy arról van szó, hogy összegek, nagy összegekről van szó, kohéziós politikákról van itt szó, és közös agrárpolitikáról, és szeretném, hogy ezeket az ajánlásokat fogadjuk el, amiket önök megtesznek, és ezeket eh, én magam is be fogom építeni az én jelentéstervezetemben annak érdekében, hogy megfelelő garanciák legyenek, annak érdekében, hogy a jövőben megkapjuk a kívánt eredményeket, mert eddig ez nem történt meg itt vannak-e az önök javaslatai, de ugyanakkor két, kettőt szeretnék kiemelni ezek közül. Nagy meglepetéssel tapasztalom az, hogy a bizottság nem a akar a, a 2020 utáni időszakban az ajánlásokon dolgozni. E. Öttinger úr itt volt korábban, ez szerintem rendkívül fontos lenne, én úgy gondolom, hogy mindenkinek el kellene ezen gondolkodni, pont mostantól kezdve. Másodjára a az átvezetés az egyik időszakról a másikra, az ö, minél rövidebbre kell zárni annak érdekében, hogy a felhasznált pénz az egyik időszakról az átkerüljön a másikra, hogy megfelelő legyen az átmenet a pénzeknek az egyik programból a másikba. Remélem, hogy betartanom ezeket. Köszönöm szépen, Grasszasszon. asszony. Vorbildlich sogar weniger. Kitűnő, még rövidebb ideig is szólt. Köszönöm szépen uh, Liberecki kollégának, hogy így nekem egy több percem van, és három percig beszélhetek. Ez egy kétűnő együttműködés, nagy kollégunk van a szocialistákkal, erről már tegnap beszéltem. Köszönöm szépen az Európai Számvevőszéknek a kitűnő jelentést. Én Andrei Novakovat helyettesítem, ő nem tud részt venni a mai ülésen. Néhány megjegyzést engedjenek meg. Ami a vidékfejlesztést illeti, ezek kiadások legnagyobb részét teszik ki az EU költségvetésében, 44%-et körülbelül 2007 eh, és 2013 között 15 eh, millió eurónyi is, eh, eurónyi projektet lehetett az Európai Szociális Árból eh, finanszírozni, 123 startup kapott Európai Uniós finanszírozást, és 400 ezer egyéni beruházásra került sor KKV-k részéről. Az EU-s beruházások az innovációt hivatottak erősíteni, 2000 kutatói munkahelyet teremtettek, és 95 ezer innovációs projektet segítettek. A kohéziós politikában 29 ezer kilométernyi utat sikerült építeni, illetve 1100 kilométernyi vasúti útvonalat, és 4000 kilométernyi utat sikerült megújítani. 10 millió KKV férhetett hozzá az internethez, a struktúrás alapoknak köszönhetően. ...2007 és 2013 között a számvevőszék úgy találta, hogy a kifizetések nem kapcsoltak a végső mérlegben a tényleges teljesítéshez. Sajnos lejárt az ideje a teljesítményindikátorok kialakítására vonatkozik az operatív programákról történő döntésben. Azt gondolom, hogy ez segíteni az auditot és, és a konkrét eredményeket. Köszönöm szépen, Borgán kolléga két percben. Köszönöm szépen. Én azt hittem, nekem csak egy percem lesz, de Tamás túl sokáig beszélt, csak néhány megjegyzésem van. Először is köszönöm szépen a szemvevőszék jelentését, ajánlásait. Azt gondolom, hogy Velsz Lengyelországhoz hasonlóan nagy kedvezményezettje a kohézus politikáknak. Fontos, hogy ez jó legyen. Üdvözlöm a javaslatokat, beleértve a harmonizációra vonatkozó. Nagyon fontos, hogy a jövőben további harmonizáció valósul meg a rendeletek kapcsán, és a szembevőszék javaslataiban ezt szintén elfogadta. Ami a 2020-as időszak utáni javaslatot illeti. Nagyon fontos, hogy a kohéziós politikával a bizottság is foglalkozzon, várjuk meg a bizottság javaslatát, és akkor utána a parlament is hozzászól a vitához. Tehát fontos biztosítékot szerezni arról, hogy a bizottság támogatni fog bennünket. Nagyon fontos a programokat mi hamarabb bevonni. Egy M plusz 1-re, M plusz 3-ra szükségünk van mi hamarabb hiszen a projektek végével egy N plusz 1, N plusz 3 rendszerre van szükségünk. És azt gondolom, hogy itt többet is tehetünk, mi szakbizottságként, és az EU gyorsabban is el tudja fogadni a programokat, hogyha az operatív programok összeállnak a tagországok részéről. Hát szükségünk van egy M plusz 1, 2, 3-ra. Amúgy ez nem működik a kedvezményezettek számára, és nem is tisztességes. Elnök, köszönöm szépen. Zébert a regi főigazgatóság képviseletben három percet tudok adni, vagy ha esetleg rövidebben is szólni tud, akkor ezt csak üdvözlennök. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenkit üdvözlök, örülök a számbőszék jelentésének. Szorosan együtt működtünk a számbőszékkel ők azt mondták, hogy a bizottság is szorosan együttműködött a tagországokkal, hogy időben elkészüljenek ezek az anyagok, hogy értékeljük a közös munkát, sok munkát fektettünk bele mindebbe. 2013-as mentesítésbe, 2013-ban jobb helyzetben voltak a programok, mint az ezt megelőző záráskor, hiszen a bizottság jelentősen felügyelte ezek megvalósulását, Ezekről itt a szakbizottságban be is számoltunk, és az éves jelentésekről évente úgy szintén, ami az ajánlásokat illeti, a 6 és 7 ajánlások a bizottságra vonatkoznak. A fennmaradó projekteket most fogjuk elfogadni. Több mint ezer ilyen fő projekt létezik, és az audithatóságokat arra bátorítottuk, hogy szigorúan vizsgálja meg ezeket a folyamatokat a hatóságokkal együtt. Ami az ajánlásokat illeti, amelyeket el utasítottunk, sajnálatosnak tartom a helyzetet, a számbőszékkel szorosan együttműködtünk azért, hogy a megfelelő megfogalmazást megtaláljuk, hogy a bizottság ezeket el tudja fogadni. A bizottság, mint ahogy ezt önök is tudják, nagyon ö, óvatos kezdeményezési joga kapcsán, és az adott jelentésben nem ö, kényszeríthetnek bennünket arra, hogy a bizottság javaslatba 2020-as időszak után bizonyos konkrét javaslatokat vegyünk bele. Tehát egy olyan szövegezés sikerült találnunk, amely lehetővé tette volna azt, hogy elfogadjuk az ajánlásokat. A tervezet inkább utasítás volt a bizottság felé, hogy bizonyos dolgokat így vagy úgy tegyen, ezeket mi elutasítottuk, viszont ami a tartalmat illeti, de szemes tapasztalatok alapján is mondhatom ezt, az ajánlások tartalmával nagyrészt egyet tudunk érteni. Liberecki úr arra utalt, hogy további harmonizációs szükségességet mi is látjuk, és a három érintett főigazgatóság ebben az irányban dolgozik együtt, illetve a kettes ajánlás alapvetően azt mondja el nekünk, hogy a 2014-20 közötti politikákat folytatnunk a 2020 után is, ez nem probléma. A probléma az, az, amikor nekünk megmondják, hogy mit vegyünk bele a javaslatunkba. Ahogy korábban biztos is elmondtam, és ahogy Vogán parlamenti képviselő is elmondta, a bizottság majd előáll a saját javaslatával, figyelembe veszük az összes vitát, az összes ajánlást, de nem mondhatja meg nekünk a számbevőszék, hogy mit eh, tüntessünk fel az ajánlásunkban. És az utolsó megjegyzés, ahol tartalmi babáink vannak, a négyes ajánlás, az átfedések, Vógmúl úr elmagyarázta azt, hogy a több éves projekteknél és a kedvezményezetteknek időre van szükségük ahhoz, hogy a projekteket megvalósítsák. Kreszle asszony utalta a Globország kulcsfontossági projektekre, itt időre van szükség, és ön is elmondta, hogy szükség van olyan projektekre, amelyek teljesítenek, nem pusztán a pénzügyi felvevő kapacitásra van szükség, és nagyon fontos az egyik finanszírozási időszakra a másikra történő zavartalan átállás. Fontosnak tartjuk a technikai segítség túlnyújtás igénybevétett tagországokban, azért, hogy robusztus legyen ez a folyamat a következő támogatási időszakban. Ennyit szerettem volna mondani a kohéziós politikával kapcsolatban. Mi átláthatóak szeretnénk lenni, és ezt a szakbizottságot a mentesítésről nyilván értesíteni szeretnénk. Rakowski képviselő beszélt a számadatokról, és Liberecki úr ajánlása is, ami az adatokat illeti. Eh, ez itt egy is derült, és szívesen megosztjuk az összes információt, amint ez a feladat lezárul, például az éves eh, jelentésünkben. Köszönöm. Eh, Hajszle úr három percen parancsoljon. A mezőgazdasági ajánlásokra szeretnék kitérni itt világos, hogy szétválasztjuk a két alapot, a ajánlások egyébként teljesen harmonizálnák a két alapot, és itt meg kell nézni az összefüggéseket, mi történik ténylegesen a tagállamok szintjén a két alap összefüggésében a vidék fejlesztési alap szorosan összefügg a közös mezőgazdasági politikával, tehát igenis szükség van arra szerintem, hogy ezt a kapcsolatot figyelembe vegyük a jövőben is. Ami pedig a jelentéstételi oldalt illeti, itt világosan haladás sikerült elérni a 2007-2010 2013-as időszakra vonatkozóan elég sikeresek voltunk a programok lezárásával, csak a 2008-as maradt, és ezt is lezárjuk nem sokára, tehát az általános helyzet szerintem elég jó a mezőgazdasági területen, csak alá tudom húzni, amit a kollégám is mondott, már igenis a tagállamok elvárják, és a programok is elvárják, hogy az overlap lehetősége megmaradjon, hogy az átfedések megmaradjanak, tehát hogyha itt egyértelműen szétválasztanánk, akkor abba a helyzetbe kerülhetnénk, hogy van legalább egy év lenne, de akár több, hogy semmiképpen ne kerülne pénz a, a tagállamokhoz, és ez nem lehet a tagállamok érdeke, de a hatóságoké sem. Végül pedig azt gondolom, ami még fontos, üzenetként az új több éves pénzügyi keretre megszületik az ajánlás nem sokára a bizottság részéről, és erőteljesen hangsúlyozzuk azt, amit a számvőszék is hangsúlyozott, hogy a szabályokat igyekezzünk harmonizálni. Szerintem a eleget kíván majd tenni az Európa Bizottság annak, amit a számvőszék mondott, és a pozitív elemeket igyekszünk szem előtt tartani újra. Itt nyilvánvalóan vannak ö, alkotmányossági és ö, törvényi ö, ö, kérdések, bizonyos, miatt bizonyos dolgokat nem tudunk beleírni az ajánlásokba, de figyelembe vesszük ezeket az ajánlásokat, amik elhangzottak. Kíván-e az előadó még reagálni a végén? Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek. Azt gondolom jókunk van arra, hogy az Euró Bizottság ajánlását a harmonizával és az overlappinggel kapcsolatban ö, vegyük komolyan. Igen is igenis, a DG Régió kapcsán a számvevőszék nem tud kikényszeríteni megoldásokat mind a két terület vonatkozásában, tehát mert az Európai Bizottság független Hölgyem és uraim, valamit meg kell beszélnünk a jövőben a mi bizottságunk szintjén, itt a szakbizottság szintjén, mert a, eh, én úgy látom, hogy ez a eh, Rigi megközelítés ez nem megfelelő. Balka úrnak pedig köszönöm jó és eh, kiváló együttműködést. Évers úrnak is köszönöm a titkárság részéről a hatékony szövegezést. Köszönöm, elnök asszony. Yes, thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy ilyen jó atmoszférájú vitát vezetett. Azt hiszem az Európai Bizottság hozzászólása jó volt itt az értesítési eljárás. Hát nem olyan könnyű az adatokhoz hozzájutni, de az ajánlások a vitákból indulnak ki. Sajnos az Európai Bizottság nem fogadta el a legtöbb ajánlásunkat és négy ajánlás esetében ezt látjuk. A kérdésem az, hogy miért nem fogadják ezt el, hogyha látjuk minden egyes ajánlást a négy közül, hogyha a 2020-as időszak utáni jogot kívánják előkészíteni, miért nem? Tehát az értesítési eljárás december vége volt, ugye, és a mostani időszakot és így próbálják lebonyolítani. Von úr is említette ezt, és mások is mondták, lehet, hogy nincs szükség az N plusz 2-es szabályra, vagy az N plusz 3-as szabályra. Ez nem jó példája az alapos pénzügyi gazdálkodásnak, úgy látom, és a projektek esetében is nehéz ezt elfogadni Nincsen konkrét példánk, hogyha az N plusz zérót elfogadjuk, és erre bátorítunk, egy kompromisszumra kéne talán törekedni, az 1 plusz 1 is ilyen lehetne. Ez nem szerepel a jelentésben, de próbáljunk kompromisszumot keresni, és akkor ilyen módon járunk el. Ez adott időszakban lehetővé tenne, hogy az összes szereplő alkalmazkodjon ehhez. Köszönöm szépen! a máltai elnökséget. Kértem, hogy 11.45-kor jöjjön, de e, félbeszakítom a következő napi rendi pontot, hogyha érkeznek. A 31-es különjelentés a klímaváltozásra vonatkozó pénzek. Stehovski kolléga, aki az előadó, Owen úr is jelen van a tanács részéről, és mondom, majd félbe kell szakítanom, de most megadom a szót egyelőre. Köszönöm szépen, elnök asszony, képviselők, előadók, és láthatnak diákat, amik alapján beszélni fogok. És Catherine O'Brien, köszönöm, hogy elvégzi ezt a munkát, hogy lapozgat a szlájdok között. Köszönöm szépen Kirti Kellyolajt kollégámnak, aki szintén segített ezt az auditot elkészíteni mielőtt elhagyott bennünket, és eh, Észtország elnöke lett. November 22-én tettük közé ezt a jelentést. Eh, február 8-án találkozunk Kenyete Hogan és Mordesz eh, biztosokkal. Egyébként a tanács szintjén is jól fogadták február 11-én az említett jelentést Először az auditról fogok beszélni, utána az eredményekről és az ajánlásokról. A fő kérdés az audit során az volt, hogy az a cél, hogy az EU költségvetés legalább 20%-át a klímával összefüggő akciókra költsük, hogy ezt elértük-e, ez a kérdés, és hogy ez a megközelítés tényleg egy hozzáadott értéket jelent a 20% elérése azt jelenti, hogy 212 milliárd euróról beszélünk kb., amit klímaakcióra költünk. 2015. októberre és 2016. februárja között Lengyelországban jártunk auditon, ahol a kohéziót és a kepet vizsgáltuk, Németországban, Romániában a kohéziós kérdéseket vizsgáltuk Franciaország és Magyarországból, pedig a közös mezőgazdasági politikát. Egyébként a Horizon 2020, a halászat és a Live program kapcsán is végeztünk auditot. Jó együttműködést alakítottunk ki az Európai Bizottságban minden területen. Nem vizsgáltuk a környezeti hatásokat, amelyeket az EU költés tud okozni adott esetben. Nem a klímát befolyásoló EU költségvetési költések. Ide jönnek még az EU kívüli költések, mint például az EIB, ezt is figyelembe kéne venni, és a tényleges költést nem vettük figyelembe, mert mi a tervekből indulunk ki, és 2014-2020-as időszak költései még igen korai időszakban járnak. Nézzük az eredményeket. Az ambíciózus munka folyik ezen a területen, sikerült haladást elérni. Úgy láttuk, hogy jobb, fókuszáltabb klímaakció finanszírozásról beszélhetünk az EDF-ben és a kohéziós alapban. Én személyesen az energiahatékonysági projektet vizsgáltam Bukarestben, szigetelésről beszélhetünk, ami társfinanszírozásról javasult, valósult meg az EDF-en keresztül. Azonban a mezőgazdasági, a vidékfejlesztés, a halászat területén, illetőleg az ESF területén nem láttunk lényeges változást a klímaváltozás összefüggésében, és nem, lát, nem tudtunk feltárni potenciális lehetőséget sem. A következő a kutatás pedig a 35%-ot nem ért el. A bizottság szerint, amit akcióra költünk, 17,6%-ot jelentett átlagosan az elmúlt időszakban. A bizottság a félidős jelentésében azt vizsgálja, hogy 18,9%-ot költenek majd 2014 2020-as időszakban, ami nyilván nem éri el a 20%-ot, ami a cél lenne, de ezek az Európai Bizottság számai, és ezek túlbecsülik a tényleges adatokat. Megvizsgáltuk a módszert, amit a bizottság alkalmazott a kalkuláció során, és nem mindig tesznek ezek eleget a nemzetközi iránymutatásoknak. A mezőgazdaságban és a vidékfejlesztésben a kalkulációk 30 milliárdal kevesebbet jelentenek, mint a klímaakciók során a közvetlen kifizetéseknél pedig nem tudjuk nyomon kísérni, hogy valójában mi történik, a következtetéseket sem látjuk világosan. Úgy gondoljuk, hogy ez a becslés 9 milliárda jelentene kevesebbet, a vidékfejlesztésben pedig 22 milliárdos túlbecslésről beszélünk, mert az Európai Bizottság olyan módszertart alkalmaz, amely nem tesz különbséget a különböző intézkedések között, hogyha megnézzük az EDF-t és a kohéziót, az Európai Bizottság egy más rész, egy, rész, egy jobb megközelítést alkalmazott. Nem akarunk olyan javaslatokat készíteni, amely túlzott bürokratikus terheléshez vezetne. Minden esetre nem láttunk lényeges változást a közös mezőgazdasági politika területén, bár jó gyakorlatok vannak. Itt egy jó gyakorlatot látnak a dián Franciaországban Rhône Alpi projekt, ahol hulladékból állítanak elő energiát, mezőgazdasági és a helyi zöld hulladékot használják fel. De természetesen az ilyen jogi gyakorlatok elterjesztéséhez többet kell tenni. Itt az ideje, hogy lépjünk mennyiségi és minőségi szempontból is. A DG Agri például erősíthetné a klímaakció mainstreamingbe történő átemelését oly módon, hogy felvizsgálja az eddigi intézkedéseket. A félidős vizsgálatot fel lehetne használni arra, hogy tényleges változások történjenek 2020-ig a fennmaradó időszakban, és természetesen konzultálni kellene a kap jövőjéről is és ott jobban figyelembe kéne venni az említett kérdéseket. A kutatásban a Horizon 2020 nem ért el a 35%-os célját, ezt itt jól látjuk. Úgy látjuk, hogy egy a fele valósult meg 2000 eddig és 2018-2020 között ezt erősíteni. a fellépésre van szükség a kutatás területén. Hét ajánlást készítettünk ez alapján, ezzel foglaljuk össze ezeket egyetlen dián. A legfontosabb ajánlásaink a következő. Robusztus több éves konszolidációra van szükség, átfogó jelentéstételi keretet kell kialakítani, értékelni kell a klímaváltozás szükségleteit, a vidékfejlesztés esetében a túlbecsléseket le kell csökkenteni, az akciókat le kell vezetni, akcióterveket kell készíteni, a tényleges költéseket és az eredményeket figyelni kell, végül pedig az összes potenciális lehetőséget ténylegesen meg kell vizsgálni mert csak így tudjuk a tényleges fordulatot elérni a klímaakció területén. Köszönöm a figyelmet. Mi köszönjük szépen, nagyon érdekes jelentés volt ez. Stehovski kolléga három percben. Pět problém s tím, abych nepřetahoval. Ez egy nagyon érdekes jelentés, nagyon röviden kell hozzászólnom. Először is meg szeretném köszön, köszönni Phil Owen úrnak a kiváló munkáját, és csapatának természetesen. Nagyon sok kiváló szemvőszéki jelentést hallottuk az utóbbi időkben. Ez a jelentés azt mondja, hogy nem kellene túl formálisan kezelni a dolgokat, ami a éghajlatváltozást illet, és azt hiszem, hogy ez kiváló kiindulási pont. Köszönöm szépen a bizottságnak az együttműködés miatt. Az bizottság ugyanis felvázolt az álláspontját. Az éghajlatváltozás egy rendkívül fontos téma jelenleg, a, ennek kihatásai a következő generációk is meg fogják kérdezni, de mi is nagyon hamarosan. Meg kell határozni az álláspontokat ebben a témában, és eh, nagyon örülök, hogy az Európai Unió az egyik vezető, az egyik főszereplő ebben a témában, azért, hogy megoldjuk az éghajlatváltozás körüli problémákat világszinten. Az Európai Unióban meghatároztunk intézkedéseket, 20%-os üvegházhatást kiváltó gázok kibocsátásának a csökkenését, és most arról beszélünk, hogy az Európa Unió költségvetésének a 20%-át fogjuk 2020-ig éghajlat változást csökkentő tényezőkre. Ezek rendkívül ambiciózus erőfeszítések, és ezért szükség van mérhető, pontokra és a különböző politikai szektorok egyeztetésére. A szemvevőszék részéről azt hallottuk, hogy történtek lépések ebben az irányban, ugyanakkor félő az, hogy nem érjük el ezt a célkitűzést. Két dolog hiányzik. Az egyik az egy világos terv, hogy hogyan lehet különböző költségvetési területeket összeegyeztetni. Nincs egy olyan módszertan, amelyik megmutatná, hogy a különböző eltérő szektorok hogyan járulhatnák hozzá ehhez a célkitűzéshez. A másik kérdés az, hogy hiányoznak mutatók, amelyek mérhetik az éghajlatváltozást. Ebből a szempontból úgy gondolom, hogy a bizottságnak figyelembe kellene venni a parlament és a szemövőszék ajánlásait, és próbáljon meg kidolgozni mutatókat, stratégiai tervet a különböző költségvetési tételek szempontjából. Hiányzik ugyanakkor egy részlet kettes elemzése, hogy hogyan tudjunk ezen a területen dolgozni. Van egy másik dolog, ami szerintem hiányzik hiányoznak részletes információk, részletes elemzés, ami a negatív kihatást sokat illeti, tehát hogy az Európai Unió által finanszírozott programok milyen negatív hatással vannak az éghajlatváltozásra. Ezáltal tehát nem tudjuk pontosan, hogy mit teszünk ellene. Talán valamennyire jobban tudjuk, hogy mit teszünk e, mellette. E, de ugyanakkor érdemes ezeket is elemezni, mert lehet, hogy azon az oldalon sokat lehet tenni. Nem tudjuk pontosan, hogy mire mennek a pénzek, nagyon sok elmegy azért, hogy csökkentsük az éghajlatváltozást, de ugyanakkor nagyon sok program éppenséggel az ellenkezőjét teszi az Innovációs Európai e, Ügynöksége nagyon sokat tehet abban, nagyon sok ajánlást tehet abban, e, hogy megfelelő módon, hogy jobban tudjuk meghatározni azokat a mutatókat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy felmérjük a tevékenységünket, a tevékenységünk eredményét. Ami a 20%-os e, célkitűzést illeti, úgy gondolom, hogy a célkitűzések azok legyenek elérhetőek, és ne legyen ellentétesek az, egy, eh, az akciók egymással. Ezt a számövőszék kiemeli. Ez egy kihívás, és én szeretem a kihívásokat. Meg vagyok győződve arról, hogy az Európai Unió képes arra, hogy szembeszálljon ezekkel a kihívásokkal. Nincs kétségem elfelől, és biztos vagyok a hogy hamarosan látni fogjuk az eredményeket. Köszönöm, Jávor kolléga, két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megpróbálom tartani ezt a két percet. Először is köszönetet szeretnék mondani eh, Vinóan úrnak és csapatának a kitűnő jelentését. jelentés főbb kijelentései óvájétenek attól, hogy elvétjük a céljainkat, illetve hogy fontos, hogy tartsuk a 20%-os éveleti célokat. Mi zöldek és évek óta ezt követeljük, illetve többször megkértük már a bizottságot arra, hogy gyorsítsa fel az erőfeszítés, erőfeszítéseit, ami a finanszírozást és a kiadásokat illeti, ezért, hogy a 2020-as célok teljesüljenek. Ez nem fog bekövetkezni, hogyha a bizottság nem eltökélt ebben, és ez a jelentésben egyértelműen benne van, benne van az, hogy nem lehetetlen ezeket a célokat teljesíteni. Az az kapcsolódó fellépések nem aknázták ki a rendelkezésre eszközöket, tehát nem arról van szó, hogy az Európai Unió kéten teljesíteni a célt, hanem azért van mindez így, mert az erőfeszítések nem voltak elégségesek a cél teljesítéséhez. Tehát sokkal több eltökéltségre van szükségünk a tagországok részéről és a bizottság részéről, és az elkövetkezendő években, 2020-ig szükség van arra, hogy az éghajlati eh, kiadásokhoz kapcsolódó 20%-os cél teljesüljön. Ezen kívül köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek, a kitűnő munkadokumentum, az minimális eh, módosítások mellett ezt el fogjuk tudni fogadni. A szegúzottságnak pedig azt javaslom, eh, hogy a külön jelentést részben az európai mentesítési jelentésbe, az Európai Bizottság mentesítési jelentésébe kell vennünk. De olyan célról van szó, hogy nem, ha nem lépünk, akkor nem fogunk tudni teljesíteni. Köszönöm szépen. Bon, kolléga. Köszönöm szépen elnök asszony, én is köszönöm szépen a jelentéstevő munkáját, illetve a számvevőszéknek kitűnő jelentést, ennek bemutatását. Az hajlati célok teljesítése nehéz, hiszen nagyon sok területen itt mindez az éghajlati cselekvés eh, definíciójától is függ. A regiből tudom azt, hogy a tagországok és a régiók eh, úgymond igen kreatívak mindabban, hogy mit tartanak éghajlati eh, projektnek és ez a bizott, a bizottságnak be kell tudni bizonyítani azt, hogy a 20%-át éghajlati célokra fordítják az operatív programokból. Mert nincsen egy, egyértelmű elmozdulás az éghajlati változások céljának megvalósítására. a 20%-os cél, kifizetések 30%-a attól fog függeni, hogy a gazdák eh, tesznek-e valamit az ikarti célokért. Ez kérdés a következő. A tanulmány, amit a szemüveszékben végeztek, korai szakaszban van. 2015-16-ban voltak a eh, helyszíni ellenőrzések. Mi úgy érezzük, hogy ez az időpont túl, túl korai egy ilyen típusú jelentéshez és meg kell várjuk ezt az elmozdulást. Nem tudom, hogy megy hasonló későbbi jelentésnek kell majd foglalkozni a programozási időszak vége felé ezzel a témával, akkor sokkal könnyebb lesz majd elmondani azt, hogy vajon ez az elmozdulás bekövetkezette, vagy sem. Renner úr a DJ Agri képviseletében. Three minutes, please. Három percben szólaljon fel, kérjük. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mi is köszönetet szeretnénk mondani a számvevőségnek a jelentését, illetve a, a jó munkáért is. Együttműködés valósult meg, különbözőek voltak a véleményeink, beleértve a munkamódszert is. A bizottság úgy érzi, hogy mi egy nemzetközi használt módszert használtunk, a bizottság ezekre támaszkodott, és mint korábban elhangzott, nehéz a, célok mérése, a beruházások mérése, hogy ezek milyen eredményekre vezetnek. És természetesen megvizsgáljuk majd azt, hogy ezeken hogyan lehet javítani a kiadások alakítását, illetve a célok megvalósítását. Első alkalommal fordul elő az, hogy egy konkrét cég került meghatározásra, százalékban kifejezve, a mezőgazdasági ágazatban. Korábban eh, nem volt eh, ilyen cél, tehát valószínűleg lesznek majd nehézségek a gyakorlati kérdéseket illetően. És még mindig eh, van idő ahhoz, hogy a helyszínen javítsuk a, a cselekvéseket. Ez a tagországoktól és az operatív programoktól függ, illetve hogy a gazdák hogyan tudják ezeket a pénzeket lehívni. és a célok megvalósítása hogyan alakul. A bizottság nem értett egyet az összes ajánlással, Részben elfogadtuk a becsléseket, de elmondtuk azt is, hogy hogy fontos, hogy a metodológia stabil maradjon a jelenlegi MFF-et illetően, beleértve az előreláthatóságot és az átláthatóságot is. Tehát meg kell néznünk azt, hogy ezt a metodológiát hogyan lehet használni. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Honó, szeretném egy megjegyzést tenni, a miniszter úr már az ajtóban áll, ezt engedjük. Két rövid megjegyzésem van, illetve általános felvetésem, vonúr kérdésére reagálva. Igen, nehéz mérni az éghajlati eh, célokat, tehát meg kell eh, nézni a nemzetközi iránymutatást is, és nem gondoljuk azt, hogy a nem non-greening területén nagyon sok pénzen nem volt elég óvatos a um, bizottság, tehát konzervatív eljárásra van szükség. Ők a 20%-ot, 10%-et vizsgáltak a teljes kifizetéseknél, és 20-at választottak, nem 10%-ot. Ez nem a konzervatív elvek alkalmazását jelenti, és 9 milliárd eurónyi különbség adódik mindebből. Nagyon fontos, hogy javítsunk a helyzeten. Egyetértek azzal, hogy a számövőszéknek gondolkodni kell majd azon, hogy visszatérjen bizonyos témákra azért, hogy mérje Eh, ezeket a célokat. Két általános megjegyzésem a végén. Nagyon súlyos időket élünk, és eh, a bizottság eh, fontosnak tartja a polgárok bizalmának helyreállítását. Tehát, hogyha a politikai vezetőink eltökélik magukat a célok mellett, akkor fontos, hogy a politikusok és a tisztviselők is megtegyenek mindent a, a maguk részéről. És igen, történt előrelépés, tehát nagyon jó, hogy Európa vezető szerepet tölt be a mainstreaming területén, ez nem könnyű, de tettünk ajánlásokat a folyamat javítására. Tehát a 2014-2020-as időszak eh, javulás a korábbi időszakhoz képest. Tehát eh, eh, mivel kimondtuk azt, csak azért, mert kimondtuk azt, hogy kockázata van annak, hogy nem teljesül ez a 20%-os cél, nem azt javasoljuk ezzel, hogy tekintsünk el a céloktól. Itt fontos célokról van szó, ezek hatékonyságáról, és köszönjük szépen a jelentéstevőnek ezt a kitűnő anyagot. Elnök, köszönöm szépen, ezzel rendi pont végéhez érkeztünk. Tomás, elnézést, sajnálom. Verzeihung, aber wir müssen zum Elnézést kérek. Vissza kell térnünk ezekre a témákra 2018-2019-ben, majd visszatérünk, ugye, és kérem a titkárságot, hogy legyen egy megjegyzés erre vonatkozóan, hogy szükséges megvitatni ezt a témát, mert ez nagyon fontos. Igen, köszönöm. Köszönöm a szemvőszéknek is, hogy bemutatták a jelentésüket. Üdvözlöm a máltai pénzügyminiszter Sziklőna urat, aki az elnökség pozíciát tölti be pillanatnyilag. Munkatársait is üdvözlöm. Örülünk, hogy eh, a mentesítéssel, a bizottság mentesítésével kapcsolatos ajánlásokat bemutatja a tanács részéről, és eh, üdvözlöm a költségvetési biztost is, hogy visszatért ezen napi rendi pont alkalmából, de először a miniszternek adok szót, parancsoljon. Elnök asszony, hölgyeim és uraim! képviselők, biztos úr, nagy öröm számomra, hogy a bizottságban beszélhetek a mai napon, és bemutathatom a mentesítéssel kapcsolatos tanácsi ajánlásokat a 2015 évi mentesítéssel kapcsolatban. A szerződés ezt így írja elő. Emlékeztetni szeretnék ennek a gyakorlatnak a fontosságára. nyedét értünk abban, hogy az EU pénzek felhasználása hatékony kell, hogy történjen, és a megbízható pénzügyi gazdálkodás feltételének eleget kell tenni. Fontos, hogy jó eredményeket érjünk el ezen a területen, hiszen közpénzekről van szó, és elvárják hogy ezeket alaposan költik el megbízhatóan. Elmúlt héten, február 21-én az ECON tanács, az ECOFIN tanács elfogadta az ajánlásokat, mi szerint a mentesítést meg lehet adni az Európai Bizottságnak a 2015-ös költségvetés végrehajtásával kapcsolatban. Az ECOFIN elfogadta a mentesítési ajánlásokat, a decentralizált ügynökségek és a közös vállalkozások vonatkozásában is. Ajánlásaiban a tanács egy néhány elemet hangsúlyoz, amelyeket erősíteni kellene és nyomon kell követni az elkövetkező időszakban. Egyrészt a tanács üdvözli a pozitív véleményt, amit a számvőszég adott az éves elszámolás megbízhatóságával kapcsolatban, és bátorítja az Európai Bizottságot, hogy továbbra is biztosítsa a magas minőségét az elszámolásoknak. A tanács ezen túlmenően megelégedéssel nyugtázza, hogy az általános becsült hiba szint javult az elmúlt időszakban. Ezzel alátámaszthatjuk, hogy a becsült arány 2008-2013-as időszakban lenyegesen alacsonyabb volt, mint az előző időszaknál, 2000 és 2006 közötti időszakra van szó. Szóval másrészt csalódást jelent a tanács számára, hogy a hiba szint, amit, amiről a számvőszék számolt be 2015 kapcsán, elérte a 3,8%-at, az operatív költségeknél a hibák még mindig jelentős mennyiséget adnak, és nem sikerült elérni azt az általános célt, hogy egy minősítés nélküli véleményt adjon a számvőszék ezzel kapcsolatban. Itt évről évre látjuk és látni kell a javulást a gazdálkodási rendszerben, és ez át kell, hogy fogja az összes szakpolitikai területet, el kell ismerni az eddig elért eredményeket, és ebben az összefüggésben a tanács nagyra becsüli azokat a fáradozásokat és lépéseket, amelyeket a bizottság és a tagállamok vállaltak magukra. A tanács megelégedéssel nyugtázza a számvevőszék eredményeit, hogy a közbeszerzési beszerzés során a szabálytalanságok száma csökkent az elmúlt évekhez képest, és de felszólítja a tagállamokat és a bizottságot, hogy ezen a területen továbbra is figyeljen a nehézségekre. Végül pedig mindenek előtt beszélnünk kell és figyelembe kell vennünk a, a szabályozás bonyolultságát, amikor az EU kiadásokról beszélünk. Mindenképpen van még munka, amit el kell végeznünk a bizottságot és a tagállamokat is felszólítja a tanács arra, hogy a számvőszék ajánlásait ültessék át egy gyakorlatba, és a tagállamokat felszólítja, hogy működjenek együtt a bizottságban, és prioritásokat állítsanak fel a minőség értelmében, ne a mennyiség legyen az első megközelítési pont a hibák feltárása során. Eh, amikor elszámolnak a költség, a költésekkel, Ebben az összefüggésben a tanács hangsúlyozta azt a tényt is, hogy a költségeket ellenőrizni kell a programok végrehajtása során. Ezért egyesült kell találni a hiba, arány, a hiba kockázatok és a költségek között a jobb ellenőrzésekre van szükség, nem pedig több ellenőrzésre. Hangsúlyozni szeretném még azt is, hogy a megelőzés mindig jobb, mint a hiba kiavítása, Ilyen intézkedésekre van szükség a bizottság szintjén, például félbe lehet szakítani a kifizetéseket, és ezt gyorsan és szigorúan kell meglépni. Egyébként pedig a tanács szükségesnek tartja, hogy a pénzügyi korrupciókat és visszaszerzést is végrehajtsuk, amikor a szabályok erre alkalmat adnak, vagy ezt előírják. Ebben az összefüggésben a tanács sajnálkozását fejezi ki, hogy nem mindig élnek a lehetőségekkel, nem, megfelelő, nem használják ki a megfelelő információkat a hibák feltárása érdekében, mert ha ez megtörténne, akkor a becsült hiba arány lényegesen csökkenthetne valamennyi szinten. Nagyon fontos az Európai Bizottság és a tagállamok számára, hogy az elmúlt időszak hibáiból tanuljunk, ezért felszólítja a tanács a bizottságot, hogy készítsen egy átfogó jelentést azon területekről, ahol a hiba arány, ez a becsült hiba arány viszonylag magasnak tűnik, és vezessék le a idevezető okokat is. Ebben az összefüggésben a bizottságot felszólítja a tanács, hogy a gyenge pontokat azonosítsák az ellenőrzési rendszerben, ellenőrizzék a korrektúra intézkedések hatékonyságát, és készítsenek megfelelő cselekvési tervet arra vonatkozóan, hogy melyek a legeredményesen alkalmazható előírások ezen a területen. Szeretnék rámutatni arra, hogy a tanács úgy gondolja, hogy fontos a szabályok egyszerűsítése annak érdekében, hogy a alacsonyabb arányt érjünk el. Az egyszerűsítés a szabályok területén azt jelenti, hogy javítani kell az iránymutatásokat, és a nemzeti hatóságokra háruló bürokratikus terheket csökkenteni kell. Ez hatékonyabb és kevésbé költséges ellenőrzéseket tesz majd lehetővé. A tanács üdvözli az idevágó fáradozásokat a, tanács, a bizottság részéről, igyekeznek javítani az információk minőségét a közös menedzsment során. A a tanács felszólítja az Európai Bizottságot, hogy osszák meg megfelelő és átlátható módon a rendelkezésre álló információkat. A tanács aláhúzza annak fontosságát, hogy hatékonyan és következetesen használják fel az eredményeket, és ültessék át a gyakorlatban. És vegyék figyelembe az audit eredményét. Végül pedig a tanács üdvözli az hibákhoz vezető okok elemzését, és üdvözli a megfelelő korra intézkedések bevezetését 2015-ben. A tanács tudomásul vezi az erős összefüggést a kiadás típusok mint, és a menedzsment módszerek között, illetőleg a hiba arány között. Most pedig nézzük meg a költségvetési és a pénzügyi gazdálkodást, illetve a kiszámíthatóságot. A tanács úgy gondolja, hogy a kötelezettségvállalások magas szintje összefügg a megfelelő perspektívákkal, és felszólítja az Európai Bizottságot, hogy évről évre tegye közé a hosszú távú prognózist a a költségvetéssel kapcsolatban. Itt vannak a kötelezettségek, amelyeket figyelembe kell venni, és ezt alkalmazni kell már a folyamatban lévő többéves pénzügyi keret vonatkozásában is. Beszélnünk kell még arról is, hogy felszólítja a tanács a bizottságot, hogy rendszeresen átlátható információkkal szolgáljon a megfelelő kötelezettségvállalásokról és a pénzügyek elérhetéséről az éves költségvetésben. Ebben az összefüggésben emlékeztetni kell arra, hogy a tanács nagy súlyt helyez arra, hogy az egységes az egység elvét alkalmazzák az EU költségvetésével kapcsolatban. Egy dolgot szeretnék még említeni a teljesítménnyel kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy elérjük az a céljainkat és az szükséges eredményeket. A tanács nagyra becsüli a számvőszék munkáját, amikor az elért eredmények minős megítéléséről van szó. Nagyon fontos, hogy egy plusz elemet vegyünk figyelembe az éves értékelés során a megbízható pénzügyi gazdálkodás vonatkozásában. Éppen ezért bátorítjuk a számvőszékét arra, hogy fókuszáljon a teljesítményre a következő időszakban. A tanács üdvözli a bizottság eredmény alapú költségvetési megközelítését. Itt ez lehetővé teszi, hogy a teljesítmény alapú költségvetés különböző vetületeit helyezzük előtérbe. Itt megfelelő koherens intézkedésekre van szükség, amelyen mérni tudjuk a teljesítményt valamennyi szinten a programok végrehajtása során. Így egy észszerű értékelésre is jobb lehetőség nyílik. A tanács alá húzza egyébként hogy a megfelelő teljesítménykeret kialakítása vegye figyelembe a költségeket és a hasznokat, amelyek eh, elérhetők, és egy sor szükséges eh, mutatót kell kialakítani, amelyel releváns adatokhoz juthatunk hozzá, eh, és csökkenteni tudjuk az adminisztratív terhelést. Hölgyeim és uraim, az EU-ra kialakuló nyomás a jelenlegi gazdasági forgatókönyv mellett reális. Éppen ezért az EU finanszírozás során jobban figyelembe kell vennünk a prognózisokat és a hosszú távú tervezés előnyeit, és szeretném felhívni a figyelmet, hogy a hiba arány nem jelent csalást, amit itt a számvőszék megállapított önmagában még. E, azonban világos üzenetet kell küldenünk az európai polgárok és az adófizetők felé, hogy az EU pénzeket felelős és elszámoltatható módon használják fel. Köszönöm szépen, hogy időt kaptam erre, elnök asszony. Köszönöm szépen. Elnök úr, Nagyra becsüljük, hogy évről évre az együttműködés ezen formáját gyakorolhatjuk, hogy bemutatják az ajánlásaikat. Az Európai Parlament költségvetési ellenőreiként ezt őszintén mondom, még üdvözlendőnek tartanánk azt is, hogy a tanács egy mélyrehatóbb elemzését is megkapjuk, most pedig Johaim Cellernek adok szót, aki a bizottsági költségvetés témájában a szakértőnk és a felelős. Ahim. Az előzetes egyeztetés során a nagykövettel már beszéltünk arról, hogy hogyan kívánunk a jövőben eljárni. Úgy gondolom, hogy természetesen a tanács fontos döntéshozója az Európai Uniónak, és ő a legfontosabb partnerünk a döntéshozatal során amikor a költségvetésről beszélünk, és a közösen egyeztetett célokat, a projekteket velük egyeztetjük, és a végrehajtást is. És hát olyan sokan a publikumból nincsenek jelen, örülök, hogy eljöttek, és hogy ajánlásaikat bemutatták, és azt hiszem ezen az alapon fogunk tovább dolgozni. Köszönöm szépen, további hozzászólás. Ajala Zender kolléganő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Sajnálom, hogy egy kicsit késtem, ugyanakkor azt hiszem a lényegi részeket meghallgattam, és mivel, hogy az ügynökségekkel foglalkozom az, az idejében, köszönöm szépen a tanács javaslatait. Ugyanakkor lennének kérdéseim, ami a múlt évi mentesítést illeti, és eh, a mentesítés Zeller úrnak a jelentésével kapcsolatosan abban felmerült annak az igénye, hogy összekapcsolás legyen az európai szemeszter ajánlásai, és másfelől azokat az ajánlásokat, amelyeket folyamatosan újra és újra előjönnek a mentesítéssel kapcsolatosan. Tehát költségvetési vonalakkal, e, sorokkal dolgozunk, és ugyanakkor makro e, gazdasági kérdések is felmerültek, de mivel hogy a makrogazdaság az közvetlenül érinti a döntéseket és az összegek elosztását, a mennyiségeket, a visszatartásokról, meg szeretnénk önöket kérdezni, mivel hogy önök a soron lévő elnökség, hogyan tudnánk felhasználni a szemeszter, az európai szemeszter eszközét teljes egészében, a legnagyobb mértékben, mert a kalapács lecsap az olyan országokra, mint az enyém, ahol vannak leblokkolt összegek, mert van egy történeten mögött, tehát ezt magunk előtt görgetjük ezt a dolgot. Ugyanakkor vannak nagyon fontos befogadói ezeknek a támogatásoknak, akiken segíteni lehetne. A, szeretem tudni tehát az véleményét, hogy hogyan tudnánk jobban ösztönözni azokat az országokat, akik most túlságosan magas a deficit, ahol veszélyezteti az Európai Unió gazdasági reakcióképességét annak érdekében, hogy sokkal jobban tudjunk teljesíteni. Mi is, akik a mentesítésekkel foglalkozunk minden egyes évben. Tehát, hogy hogyan tudnánk arra kényszeríteni ezeket az tagállamokat, hogy jobban teljesítsenek, hogy jobban betartják, betartják azokat a szabályokat, amiket itt ellenőrizzünk. Von kolléga. Köszönöm szépen, köszönetet mondok a Máltai elnökségnek én is, hogy eljöttek ide és bemutatják ezt a anyagot, ami a hiba arányokat illeti, hiba rátákat illeti. Itt itt a csalás és a hiba két külön dolog, szerintem ezt szem előtt kellene tartani, ezt önök is hangsúlyozták, hiszen vannak emberek, akik nem, akik tudatosan keverik össze a csalást és a hibát. Ha már e hibáról beszélünk, akkor fontos szerep jut nekünk abban, hogy hogyan tudjuk ezt csökkenteni. Az Európai Bizottság természetesen igen fontos szerepet játszik ebben, de azért a tagállamok is, mert ne felejtsük el, hogy az EU pénzek 80%-át maguk a tagállamok költik el, és tényleg van ezért felelősségük abban, hogy mi történik a hiba arányokkal. Az egyik fontos téma, amiről újra és újra beszélünk ebben az összefüggésben, az annak a fontossága, hogy egyszerűsítsük a tevékenységünket, folyamatosan beszélünk erről egyébként, és valóban az Európai Bizottság létrehozott egy magas szintű csoportot, amelynek feladata éppen ez. Ez az első kérdésem megnézte ezeket a jelentéseket a tanács, amiket ez a magas szintű munkacsoport állított össze, például figyelembe tudták ezt venni a jelentésükben, vagy vannak-e bármiféle elképzelések erre vonatkozóan, és itt a szemrehányások, tehát hogy túl drágává bearanyozzuk a beruházásokat a tagállamok szintjén, és tényleg érdemes ezt megbeszélni, megtörténik ennek a vitája, hogyha a tagállamok és a régiók is komoly bürokráciával szembesülnek, és ez még tovább növeli a hibarányokat. A következő kérdésem, hogy van olyan mechanizmus a tanácsban, hogy a legjobb gyakorlatokat kicseréljék például a túlárazás esetében, az egyszerűsítés esetében, az ellenőrzések esetében, mert természetesen a tagállamok szintjén komoly nehézségek vannak, és figyelembe kéne venni a legjobb gyakorlatokat. Uh, és az utolsó kérdésem, örülök annak, hogy itt, lehetnek, itt vannak a körünkben mi a téma naming and shaming ügyével a tagállamok körében látjuk, hogy és éppen a tagállamok szintje rendszeresen jelenti, hogy mi történik, és mi, a, mi is gyakran beszélünk itt a szakbizottságban arról, hogy a néven nevezés segít ebben, hogyha tényleg csökkenteni tudjuk ezáltal a hibaarányokat csökkenteni. Hogyan gondolkodik erről a tanács? Itt van, különböző vélemények vannak, vannak, akik nagyon szeretik a naming and shaming témáját a tagállamok esetében, tehát megnevezzük azokat, akik rossz arányokat közvetítenek. Én magam is a listára kerültem, még mondja az elnök a performance, a teljesítmény kérdésével foglalkozunk, a tanács is foglalkozott ezzel. Önök mit értenek ezzel alatt valójában a teljesítmény, mert az Európai Bizottságnak segíteni kellene, vagy megjegyzéseket kéne küldeni feléjük, hogy mit is számít, mire is számítanánk mi legszívesebben, most pedig a költségvetési biztos kap szót. Elnök asszony, igen, tisztelt elnök úr, hölgyem és uraim, képviselők, ez a jelentés, amit a tanács készített, illetőleg az ajánlások fontos alapját képezik a bizottság munkájának, amikor a jövőbeli költségvetéseket állítjuk össze, és végre is hajtjuk ezeket, és hát le is zárjuk ezeket. Ezért aztán köszönöm szépen ezt az értékes munkát, amit elvégeztek, és a számvőszék ajánlásai mellett, és a parlament ami ajánlásai mellett, amik majd megszületnek persze a jövőben, és hát ez egy sort, egy eszközrendszert képez nekünk, segít nekünk ebben, hogy mit tegyünk, és egyértelmű elvárásokat fogalmaznak, de ezeket mi méltányoljuk, és figyelembe veszük a munkánk során. Hálós vagyok azért, hogy elismerik, csökkent a hiba arány. Azt hiszem, hogy a hiba arány egy fontos mérési eszköz a jövőben is. Nyilván ki kell ezt egészíteni, ezt a kvótát, egy egyéves költségvetésre vonatkozóan, mondjuk egy átfogóbb, a végső elszámolással kapcsolatos kvótára, és a végén 0,8-1%-ról beszélünk, amikor visszaélnek közpénzekkel a végén, ugyanis ez az összeg lényegesen alacsonyabb. Ezért azt gondolom az EU költségvetési politikai, az európai szintű költségvetési politika mondjuk összehasonlítva más intézményekkel nemzeti szinten, vagy globálisan is, vagy regionális szinten nem olyan rossz az eredmény, egész jó. Szeretnék visszatérni az előttem szóló által említett pontra. Mi, mi bizottságként nem rendelkezünk minden eszközzel, mint, mi, aztán, mert egy polgármester például rendelkezik az egész személyzettel, ott van mindenki nála, kisebb tagállamoknál, ahol nincsenek kisebb önkormányzatok, ahol régiók sincsenek, ott a kormányoknak is nagyon komoly eszközeik vannak, hiszen minden rendelkezésükre nagyobb tagállamok esetében, amelyek régiós szervezettségűek, Ausztria, Németország, Spanyolország, bonyolultabb a helyzet, és európai szinten még nehezebb. Ugyanis azt látni kell, mi száz százalékban rá vagyunk utalva arra, hogy a projekt leírástól, a kérelmezéstől, amit nálunk nyújtanak be, a pályáztatáson, a helyszínen, a odaítélése a helyszínen, a végrehajtás, az építkezés végrehajtása, aztán az elszámolás rátánként, aztán a végső elszámolás, és annak az elszámolásnak az eljutatása hozzánk. Rá vagyunk utalva tehát a kompetens és szabályszerűen dolgozó nemzeti, regionális, önkormányzati adminisztrációkra. Ez az audit tehát. Egyetlen helyszínen, egyetlen fórum végzi ezt el, és abból indulunk ki, hogy a bizalom irányítja a tevékenységünket. Az Európai Unióban a kölcsönös bizalom határoz meg mindent a tanácsnak, a tagállamoknak, a bizottsága szemben, a parlamentnek, a bizottsága szemben. Nem magbizalomról beszélek, hanem alapvető bizalomról. Másrészt az európai intézményeknek bizalommal kell lenniük a az elvégzett nemzeti, regionális, önkormányzati munká, szinten elvégzett munkákkal szemben. Másképp ez a dolog nem fog működni, és nem lehet auditot sem csinálni. Ezért arra vagyunk utalva, hogy a 28 tagállam a több száz régiójával együtt nagyjából összehasonlítható minőséget biztosít a pénzügyi és költségvetési területen, ez, ezt nem sikerült még elérni, ezen kell dolgoznunk a bizottsági task force, a fórumok, az egyes központok tanácsadása rendelkezésre tudnak állni, de nincsen utasítási jogkörük, nem is akarunk utasítási jogkört, és nem is lesz utasítási jogkörük. Éppen ezért nagyon fontos a tanács tagjainak együttműködése. Az európai költségvetés kapcsolatos kritika a bizottsággal szembeni kritika is. Ez érint bennünket. De a tagállamokat is érinti, az adminisztrációs partnereinket, a tagállami minisztériumokat, az alárendelt hatóságokat, a régiókat és a, az önkormányzatokra is vonatkozik minden kritika. Tehát egy közös, teljes felelősség kell, hogy éljen ezen a területen a javaslataikat az egyszerűsítés irányába ö, támogatjuk, tudomásul vesszük, és úgy gondoljuk, hogy a midterm, a félidős felülvizsgálat és átdolgozás nem sokára megkezdődik, és itt a költségvetési rendelet reformja egy alapot nyújthat erre, ez egy bonyolult dolog, de a tanács és a parlament számára ez egy szükséges lépés lehet. Azt kérjük, hogy az olasz partnereink a félidős jelentéssel kapcsolatos munkát lehetővé tegyék, és az egész ne csúszunk ki az időablakból. Ugye látjuk, hogy a Brexit nem sokára napirenden van, vannak még hetek, hónapok, de ügyelni kell erre az időtartamra is, és tudomásul vesszük, hogy három elutasítás volt a tanács szintjén, három tagállamtól és két tagállam, egy közös nyilatkozatot tett. A statementben a pozitív az, hogy visszafogottabb lett, és a munkák elismerése hangsúlyosabb. Ez arra készteti a bizottságot, hogy ugyan ezt az eljárást, ami évről évre lefolyik Svédországban, Hollandiában, nem kell, hogy lebonyolódjon a minisztériumok szintjén egyszerűen a tanácson belül a jövőben a mentesítéseket egyhangulag el lehessen fogadni. Ez az egyik fontos cél. Köszönöm szépen, elnök úr, öné a szó. Thank you, Chair. Köszönöm. Elnök asszony, szeretnék reagálni az elhangzott kérdésekre, amelyeket a szakbizottság tagjai tettek fel. Nagyon a Szenderszkes asszony fontos témájával kezdem, hogy hol van az egyensúly felbomlása a tagországok közül, között. Hogyha az átlagot vesztük, akkor mindenki a pozitívban van. Tehát a gazdasági növekedés legutóbbi statisztikai adatai ezt mutatják, illetve a közfinanszírozás is pozitív, viszont ez jelentős igazságtalanságokat tükröz az EU-n belül is, illetve az EU-n kívül. És ez a makrogazdasági politika kialakításához vezet vissza. Hát, hogy is fogalmazza, itt mindig ellentmondásos ez a folyamat nem a költségvetésre térnék ki, hanem pusztán a fiskális politikákról beszélnék itt. A tanács úgy éreztem, hogy jó dolog volt azok számára, azon országok számára, akiknek erre van fiskális terük, hogy ezt használják, viszont nem örültek különösen annak, amikor a bizottság ezt jelentésében is javasolta. Tehát még mindig nem tartunk ott, hogy koordinált megközelítésünk lenne a fiskális tér kihasználására. Illetve még nem kértük meg a pluszban lévő tagországokat, amelyek pluszban vannak mind a külkereskedelmet, mind az állami finanszírozást tekintve, hogy tegyenek valamit. Tehát itt még nem járunk, jelenleg ott tartunk, hogy azok a tagországok, ahol nagyok a problémák, őket arra kértük, illetve megkezdtük őket, megmondtuk azt, hogy ha a bailoutra van szükség kiváltásra, akkor milyen szempontokat kell tiszteletben tartanunk. Görögországban például, amikor egy-egy szakaszt kifizetünk, akkor nagy válság bontakozik ki. Ez bonyolítja a helyzetet, nyilván senki nem örül neki, hogyha emögé tekintünk. Tehát még itt is van ellentmondás felmerül a kérdés, hogy bizonyos típusú finanszírozást, beruházást félre kell tenni, amikor arról van szó, hogy értékeljük a teljesítést, vagy a struktúrális erőfeszítéseket, de itt még nem tartunk. A bizottság minden egyes ügyet egyenként vizsgál, hát lehetárt készít, és ezzel kapcsolatban, hogy a bevendorlás speciális esete, a földrengés speciális esete, ezt nem tudja senki pontosan előre. Én amikor a költségvetés felhasználásáról beszélünk mindezen belül, akkor el kell mondjam azt, hogy a bizottságnak itt a tanácsnak nincsen véleménye még, mivel erről nem volt még szó. Mert hát, hogyha ez szó is volt ezekről, akkor szankcióként merült fel mindez, olyan esetben, ha egy adott tagország nem tett megfelelő strukturális erőfeszítéseket. Mind ahogy önök is tudják, ezt két speciális ország esetében nem vettük figyelembe, tehát egy nagyon érdekes javaslatról van szó, de nagyon fontos mindezt még jobban kivesézni. Az önök asszony tett egy megjegyzést arról, arra vonatkozóan, hogy a teljesítmény aspektus nagyon fontos az EU-s költségvetésnek. Ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy a tanács számőszik munkáját üdvözli, az éves jelentéseket, amelyekben a teljesítmény aspektust értékeli. És tanácsként úgy érezzük, hogy a teljesítmény felmérése kulcsfontosságú, amikor az EU kiadásaival foglalkozunk, és a teljesítményhez kötött szempontok um, ugyanannyira fontosak, mint a legalitás, az a tranzakciók uh, regularitásához, szabályoknak vagy megfelelőséghez kötött kérdések. Tanács uh, fontos figyelmet szentel a teljesítmény aspektus erősítésére, ez pedig egy megfelelő terminológia uh, rendszeres használatát is jelenti, a mérési keret alkalmazását például. De hát, ezt e, kiegyenlített módon kell elvégezni, bizonyos szükséges mutatókra is szükség van azért, hogy megfelelő adatokat lehessen továbbítani, anélkül, hogy plusz administratív akadályokat teremtenénk amikor tagja voltam az Európai Parlamentnek, akkor bekapcsolódtam ebbe az értékelési folyamatba az EU-s finanszírozást és előrelépést illetően, de ezek a mutatók mindig felmerülnek témaként, és a tagországoktól nem lehet elvárni azt, hogy ők alakítsák ki ezeket a mutatókat. A kutató munkára van szükség, nem könnyű ezeket a mutatókat kidolgozni. Nagyon nehéz feladat, például a környezetvédelmet illetően fenntartható fejlesztési mutatókat kellett kidolgozni, és nagyon sok tevékenység esetében Mindez fontos, hogy központi szinten történjünk, a kutatóintézeteknek kell ezeket kidolgoznia. Hát mindez nem könnyíti meg a helyzetet, de, de ők egy receptet tudnak kidolgozni arra, hogy hogyan kap az ember megfelelő adatokat kevésbé költséges módon. Ha ezt nem teszik meg, akkor a költségek sokkal magasabbak lesznek, mint az előnyök, amelyek a mutatókból származhatnak. Von úr tett egy megjegyzést a legjobb gyakorlatok cserére vonatkozóan, de naming and shaming alkalmazása. Ezzel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy a tanácsban létezik ez a gyakorlat, nem a költségvetéssel kapcsolatban, legalábbis még nem, az elkövetkezendő tanács ülésén lesz majd egy e, három esetlen, amelyet fognak bemutatni a strukturális reformokkal kapcsolatban, tehát ez egy e, további terület, de amikor a legjobb gyakorlatok cseréről van szó, akkor ez a legjobb módja mindennek, amikor random módon választanak ki három országot, akik egy erőadást készítenek el, és ezt más tagországokkal megosztják. Tehát ez a gyakorlat létezik, de felírtam a megjegyzését, ez egy értékes javaslat. Ezt fontos lenne az EU-s költségvetés kapcsán is alkalmazni. Ami a naming and shaming elvet illeti, ez is érzékeny kérdés, mi prób- megpróbálunk a megfelelő táblázatokat kidolgozni mindenki számára. Viszont ami a namingen, shaminget illeti, egy másik területen eh, járunk, inkább harmadik tagországokra néz, alkalmazzuk ezeket. Egy olyan tagország van, illetve olyanok, amelyek eh, adóparadicsomok, ezek aggasztanak bennünket, ami pedig az EU-t illeti, az EU-n belül területeket. Erről eh, a kérdésről még nem volt szó. A naming and shamingnek vannak ugye előnyei is, de mi ezt megpróbáljuk diplomatikusokban alkalmazni, a strukturális rövezítéseket írja e három csoportba osztályoztuk, soroltuk be ezeket azoknak a csoportjába, akik jó munkát végeztek. De van egy másik csoport, ahol nem tettek eleget minden feltételnek, tehát készítünk ilyen felméréseket, ami a nemzeti költségvetéseket illeti, és ezzel kapcsolatban nem látom azt, hogy ezt a metodológiát mondjuk miért ne lehetne kiterjeszteni. Tehát itt eh, inkább erőfeszítések eh, osztálycsoportjairól beszélünk a költségvetés kapcsán. Ami a hiba és a csalás közötti különbségtételt eh, illeti, egyetértek, hogy itt még nem tartunk. A hiba egy komályos kifejezés, de hát ennél jobb kifejezést nem találtunk. De amikor a médiával beszélünk ezekről, akkor nagyon fontos egyértelmű különbséget tenni a hibák és a csalási esetek között. Illetve az a tény, amely már vitatottabb, az a benchmarkok kérdésére vonatkozik. Egy Európai Unió van a világon, tehát fontos, hogy meglegyenek a saját benchmarkjai a helyet, ahol, ahol ugye a magánszéreben több cég van, ahol mások a benchmarkok, átlagokat vesznek, de az Európai Unióban az adott benchmarkokat kell vennünk, Gondolom, hogy megválaszoltam szinte az összes kérdést. Ami a legjobb gyakorlatokat illeti, illetve az esettanulmányokat, Én az én országomról beszélhettek, csak nagyon röviden. Mi esetünkben más régokkal összevetve Amikor menjünk előfinanszírozza a projektek EU-s finanszírozási részét a megosztott menedzsment keretében. Számos ellenőrzésre kerül sor, kötelező ellenőrzéseken felül végezzük el ezeket. Hát ez a rendszer jelentős ellenőrzés alatt áll, és mindez ahhoz vezetett, hogy viszonylag alacsonyan, alacsony szinten mozogtak a nemzeti auditorok által feltárt hibák. Tapasztalataink azt mutatják, hogy nagyon fontos az egyensúly megteremtése az ellenőrzések, illetve a rendszer zökkenőmentes megvalósítása között. Bár az intézményeknek Eh, és a tagországoknak arra kell törekedniük, hogy a hibarány csökkentsék. Tudjuk azt, hogy nagyon fontos egyensúlyt teremteni a költségek és az előnyök között. Közgazdászként, eh, ha azt mondjuk a, a, a, a hallgatóinknak, hogy kis környezetszennyezés, vagy bűncselekmény úgymond ebből a szempontból nem annyira káros, de eh, mindennek van költsége, tehát nagyon fontos, hogy minimalizáljuk a arányt, a bűncselekmény arányát úgymond, összevetve az előnyökkel. És ez vonatkozik itt is természetesen. Júniusig a Máltai elnökség megpróbál előrelépést kialakítani a jelenlegi áttekintésben, a pénzügyi rendet kapcsán, ezen dolgozunk és ez vonatkozik az EU-s költségvetés az elközötti specifikus jogalkotása. Egyetértünk abban, hogy az egyszerűsítés a kedvezményezettek számára és a tagországok számára hozzá fog járulni majd a alacsonyabb hiba arányhoz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedje meg, hogy két-három megjegyzést tegyek. Látjuk, hogy a költségvetési területen, ami megvalósítást illeti, itt nem dolgozunk elég együtt. Sajátosnak tartjuk a tagországoknak és másnak nagyon fontos a felelősség, és örülnénk azt, hogyha e, többször egyeztethetnénk, elmondhatnánk azt, hogy mi hogyan képzeljük el a dolgokat, e, mi történhet a tagországok szintjén, a tanács szintjén, azt már megtanultuk, hogy a tagországok nem egyenlőek feltétlenül mindig a tanácssal, Ez nagyon fontos gondolkodnunk arról, hogy hogyan tudjuk javítani az együttműködést. A után úgy tűnik, hogy Kokobó és az illetékes tanácsi munkacsoport között szinte semmiféle együttműködés nincsen. Ha belegondolunk abba, hogy az erőinket csoportosítani kell, ez nem okos lépés, Tanás mindig mondja ezt, hogy fontos a mentesítés, elmondják azt, hogy gondolkodnak, ismerik az önök fájdalom küszöbét, a sajátunkat is. El szeretnék mondani azt, hogy számunkra nagyon fontos lenne a szavahihetőség kérdés. Ön beszélt a tanácsmentesítési határozatáról 10 EU-s intézményünk, 32 ügy, ügynékségünk és 7 közös vállalkozásunk. Önök egy intézményszerre készítettek mentesítés 22 ügynökség és 7 vállalkozás számára. Ez azt jelenti, hogy 9 intézmény hiányzik a mentesítésből, ezt évek óta látjuk, vitázunk erről, azt hangzik el, hogy ez a, ez a bizottsági költségvetés fedi, de ez nem igaz, hiszen ők külön költségvetési sorban szerepelnek, tehát hát, állandó egyeztetés sem vezetett eddig eredményre. Kérnénk a tanácsot arra, hogy a többi kilenc EU-s intézményt és vegye bele a mentesítés jelentésébe. Mi örülnénk annak, hogyha a tanácstól kapnánk egy iránymutatást erre vonatkozóan, hiszen így van egy lyuk a rendszerben, ezt pedig rendkívül sajnálatosnak tartjuk. Továbbra is azon fogunk fáradozni, hogy megoldást találjunk, de azt gondolom gondolkodnunk kell arról, hogy az Európai Unió kifelé hogy lépjen fel, és éppen ezért nagyon fontos ezt a pontot megoldani. Ezt sajnálatosan kell, hogy ezt eddig nem sikerült megoldani. A szakbizottságunk továbbra is együtt működik, és együtt szeretnénk önökkel dolgozni. Ugye nem lenne fair, ha nem adnék önnek még egyszer szót, tehát amennyiben még van megjegyzése, úgy ezt tegye meg. Amúgy pedig köszönöm szépen, hogy eljött az ülésünkre, és jó lenne, hogyha rendszeres eszmecserét folytathatnánk a és megvalósításáról. Parancsoljon! Well, Madam Chair. Elnök asszony, ugye én egy olyan személy vagyok, aki a kerítés két oldalán csilt, itt is voltam majdnem öt évig, és érzem, hogy mi van, van itt szó, és hát ön is, ön is érzi ezeket a nehézségeket. De hát összességében ez nem segít az EU intézményein a költségvetésről, vagy bármiről folyik a vita. Én mindent elkövetek kifejezetten, hogy ezt a feszültséget enyhítsem, de hát a tanács vagy a parlament nézzük meg, kinek van előnye ebből. A parlamentnek talán van, te fél évente változik az elnökség a tanácsnál, tehát ez nem túl szerencsés, hogy hosszú távon alakítunk, ugye egy kapcsolatot, ez öt évről szól. Természetesen van kontinuitás ebben is részben, konzultálunk a következő elnökséggel, meg az előző elnökséggel is, de azért ez nem ideális állapot, azt látni kell. Azonban a tanács támogatja a megfelelő ellenőrzést az EU költség végrehajtásával kapcsolatban, valamennyi intézmény vonatkozásában a szerződés szem előtt tarva. Az, igen, az összes pénzügyi információhoz hozzáférést kell biztosítani az intézményeknek, annak érdekében, hogy a feladatokat el tudják látni, és a mentesítést meg tudják adni, és a mentesítési eljárás mentesítés alkalommal az, az, az alól, hogy az éves eljárásokat lefolytassuk. Itt több alkalommal szándéknyilatkozat született bilaterális adatcserével kapcsolatban a mentesítés során. Itt az a javaslat született, a 2011-ig visszamenően, hogy ezt megtesszük. Egyébként ennek az összefüggéseit a tanács kész megvitatni. Végül pedig összefoglalva lezárásképpen köszönöm szépen az hasznos véleménycserét. Örültem, hogy hallottam, hogy a gájaink a közösek helyenként, és azt szeretnék, hogy javuljon a helyzet évről évre és hát a számvőszék által készített jelentésből indulunk ki, és szeretnénk egy közös, megbízható menedzsmentet, és eleget kívánunk tenni a feladatainknak, és ezt kívánom valamennyi részvőnek, és az ellenőrző jogot, az ellenőrzési jogot, a felügyeleti jogot gyakorolják. Nem. Vagyis azt tudom csak mondani, hogy világos üzenetet kell küldeni az európai polgároknak és adófizetőknek. Ez egy fontos dolog aláhúzni, hogy az EU pénzeket felelősség és felelősség teljesen és elszámoltathatóan használják fel. Ez a legkevesebb, amit megtehetünk. Minden jót kívánok. És köszönöm, hogy meghívtak. Köszönjük szépen a véleménycserét és sok sikert kívánunk a Málnai elnök, Máltai elnökségnek, és mi mindent elkövetünk, hogy ez létrejön három óra, akkor folytatjuk a munkát az Európai Parlament mentesítésével.